Make a start on our next item, which is item... Köszönjük, köszönjük, és akkor folytatjuk a 14-es napirendi ponttal. Brexit hatása a fejlesztési és humanitárius segélypolitikára. Egy tanulmányt készítettünk a lehetséges hatásokról, és ahogy önök is tudják, a brit miniszterelnök az bejelentette, hogy a március 29-én jelenti be, hogy kezdődik a kiválási folyamat. Én természetesen csalódott vagyok, de hát ez van. Tehát beindul majd tényleg a kilépési folyamat. A koordinátorok között beszéltünk róla, hogy ennek a politikának mi lesz a hatása, és ki Verhofstadtnak adtunk útravalót, eh, valamint Michel Barniernak, akik eh, majd eh, EU-részről tárgyalják a kilépést. Itt a bizottságban azonban most először beszélünk a Brexit lehetséges hatásairól, és ez a munkáknak egy jelentős része lesz, és az, hogy megkönnyítsük ezt a munkát, Charles Görens képviselőt neveztük ki az Aldéból, aki a Brexitnek lesz itt a felelőse, aki vezeti a vitáinkat, és összeszedi a mi inputunkat az elkövetkezendő két évben, hogy hogyan próbáljuk befolyásolni a tárgyalásokat. Tehát kértünk külső segítséget, mégpedig szakértői segítséget, megbízást adtunk egy tanulmány elkészítésére, amelyet, amelynek a példánya itt, amelynek a papírformátuma eh, rendelkezésre áll itt is. Eh, e-mailen is elküldjük nyilván, meg talán fönn van az interneten is, ugye? Eh, na, remélem, hogy vannak még plusz példányok azok számára, akiknek esetleg nincs. Iliana Olivier, vezető elemző, és Aitor Perez elemző írták a Real Instituto Elcano Madrid munkatársai. Nagyon érdekes szenáriókat írtak le, hogy mi történhet. Örülök, hogy itt vannak. Ez még csak a gondolkodási folyamat kezdete. Nem tudom, ki akar kezdeni. Tessék, akkor Olivier asszony kezd. Köszönöm szépen, és jó napot kívánok mindenkinek! bár a jelentés és a prezentáció is angol nyelven készült, én a szóbeli prezentációmat spanyolul tartanám meg. Szeretném legfeljebb 10 percben elmondani azokat a legfőbb gondolatokat, amik ebben a jelentésben szerepelnek, a módszertant, a fejlesztési támogatás mértékének fontosságát a Brexitben, utána pedig Aitor Perez kollégának adnám át a szót, aki több részletet is tud mondani a folyamat esetleges hatásairól. Összefoglalásként annyit tudnék elmondani az általunk elvégzett munkáról, hogy foglalkoztunk azzal, hogy milyen lehetséges kihatásai lehetnek a Brexitnek a fejlesztési és humanitárius politikákra Európában. És voltak olyan előfeltételezéseink is, amelyekre később majd kitérek, de mindezt fontos szem előtt tartani. Ezt a tanulmányt számos bizonytalanság lengte körül. Ezért alakítottuk ki úgy a tanulmányt, hogy alternatív forgatókönyveket is kidolgoztunk, és ezek közül majd a Brexit folyamat után lehet kiválasztani a megfelelőt. És így érkeztünk el ehhez az eredményhez. Az európai támogatásra a Brexit egy 3% közötti hatással lesz, és ezen kívül hatása lesz a támogatások kvótájára, lehet, hogy ez a kvóta csökkenni fog 10-13 százalék közötti összeggel, de biztos, hogy ezeket a számadatokat még felül kell majd vizsgálni, mert az utóbbi időben a hivatalos fejlesztési támogatást az Egyesült Államok is csökkentette. Ha arra a támogatásra koncentrálunk, amelyet az európai szomszédság kapott, tehát például az észak-afrikai országok, illetve a kelet-európai országok, az ittani támogatás 1-4 százalék közötti összeggel csökkenhet. Ami azt illeti, hogy hogyan jutottunk el az eredményre, azt a kollégám majd bővebben is kifejti. Én szeretnék először is rámutatni arra, hogy bár a fejlesztési támogatás nem tartozott a legfontosabb témák közé, amikor az Egyesült Királyság Unióba való kilépését tárgyalták, mégiscsak nagyon releváns része a külügyi tevékenységnek. Az Európai Unió szempontjából az összes tagállamot figyelembe vettük, illetve a különböző európai intézményeket is, hiszen ezek körülbelül a felét osztják szét világszerte a fejlesztési támogatásoknak. Ezért szerepelnek a tagállamok, illetve ezek közül egyesek, akik a legnagyobb vállalásokat tették. A nemzeti jövedelem 0,7%-át kell legalább fejlesztésre fordítaniuk, és az Egyesült Királyságra is ezek a szabályok vonatkoznak. Ezek a tagállamok nagyon fontosak, nagyon jelentős szerepet töltenek be az Európai Unió részéről a fejlesztési támogatásokban. A Brexitnek a nemzetközi fejlesztési együttműködésre irányuló hatása, tehát az egyik igen fontos dimenziója ennek a kilépési folyamatnak. Annak érdekében, hogy többet is tudjunk mondani, mint azt, hogy milyen sok bizonytalanság van ebben a témában. Aitor és én előfeltételezéseket határoztunk meg, és több forgatókönyvet is körvonalaztunk. Itt igyekeztünk szigorúan levonni a következtetéseket, és próbáltunk olyan következtetéseket levonni, amelyeket adatokkal és számokkal is alá tudunk támasztani és konkrét hipotéziseket is megfogalmaztunk. Ennek a diának a tetején látható az az öt feltételezés. Ahogy, ahogy korábban is jeleztem, nagyon fontos ennek az előfeltételezésnek a megfogalmazásához, hogy ezt el tudjuk egyáltalán kezdeni. És utána vannak még más előfeltételezések, tehát az Egyesült Királyság, illetve Európa jövője. Mind az Egyesült Királyság, mind pedig az Európai Unió bruttó nemzeti jövedelme valószínűleg nagyjából ugyanakkora maradt 2020-ig, abban a forgatókönyvben, amelyet jelenleg figyelembe veszünk, és amelyben a hatásokat vizsgáljuk. Ez összhangban van a nemzetközi szervezetek elemzésével, például a Nemzetközi Valuta Alap, illetve az OECD elemzésével. Tehát nem lesz jelentős leértékelődés sem az euró, sem pedig a font tekintetében, sem pedig azon valuták tekintetében, amelyek az euróhoz vannak kötve. úgy döntöttünk, hogy nem feltételezzük azt, hogy leértékelődés történik, Azért, mert a valuták közötti egyensúly az megmaradna akkor is, hogyha ezek mind leértékelődnének. És ez nagyon megbonyolította volna az elemzésünket is, ezért fontos volt, hogy egyes változókat kihagyjunk az elemzésből. Azt is feltételeztük, hogy a 2020-ig tett pénzügyi vállalások továbbra is fennmaradnak. Ugyanis ekkor határozzák majd meg az új többéves pénzügyi kereteket, és ekkor jár le a katonai megállapodás is. Továbbá előrelátható módon ekkorra véglegesedik az Egyesült Királyság kilépés az Európai Unióból. Figyelembe véve mindezeket a feltételezéseket, így már mélységében elemeztük, azt, hogy mi is fog történni, három változás, hát három változó mentén. Az egyik a támogatás, a másik ennek a támogatásnak a jellege, tehát hogy hogyan fogják ezt folyósítani, hogyan fogják földrajzilag, illetve ágazatok szerint, vagy eszközök szerint elosztani. És az, a Brexit utáni együttműködést is figyelembe vettük az EU és az Egyesült Királyság között, a hivatalos fejlesztési támogatások esetében. Az Egyesült Királyság támogatási költségvetése, ahogy azt korábban is jeleztem, a 0,7%, ez egy jogilag kötelező érték. de vannak ezzel ellentétes hangok is. Egyes ágazatok szeretnék ezt a jogi megállapodást megváltoztatni, és vannak indokok is arra, hogy miért lehetne jelentősen csökkenteni a britektől érkező támogatást. Ennek részben az az oka, mert egy belsőbb napirendet tarthatnak esetleg fontosabbnak, és hogyha végső soron jelentősen leértékelődik a font, akkor annak kihatása lehet a támogatási vállalásokra is. De még az is belefér lehetőségek körébe, hogy a vállalások fennmaradnak, és a, a brit fejlesztési miniszterrel éppen tegnap tárgyaltunk erről, tehát ebben az esetben fennmaradna a vállalás összege. És hogyha csökken ez a támogatás, akkor az bármilyen összeget jelenthet, de a hatásvizsgálatban mégiscsak ki kellett választanunk egy számot. És 30%-os csökkentést irányoztunk elő. Ez az átlagos érték a fejlesztési támogatások csökkentésében, amelyek az egyes tagállamokban már megtörténtek, tehát vannak olyan tagállamok, amelyek már csökkentették ezt a hozzájárulást. A múlt évtized végén tapasztalt gazdasági válság is lehetett ennek az oka, illetve az, hogy konzervatívabb vagy a nemzeti napirendre jobban koncentráló pártok kerültek hatalomra. És mindezeknek a csökkentéseknek az átlagát vettük. Annak ellenére, hogy Spanyolországban például 75%-nál is nagyobb összeggel csökkent a fejlesztési támogatás a válság kezdete óta. És megtörténhet az is, hogy a támogatások elosztásának a mintázata változik meg. És az Egyesült Királyságban nagyon fontos információkat kaptunk a Brexit hatásairól, és figyelembe vettük, hogy itt több lehetőség is felmerülhet. Ezek közül az egyik az lenne, hogy a támogatások elosztása realistábbá válik a nemzetközi kapcsolatok szempontjából. Ebben az esetben az európai intézmények elemzése szerint kétoldalú programok mentén zajlanának a támogatások, így támogatna más országokat az Egyesült Királyság. A földrajzi eloszlás a bilaterális programokat követné, az ágazati eloszlás pedig főleg a gazdasági infrastruktúrákra koncentrálna. Hogy ezt az ágazati elosztást meg tudjuk határozni, Patel fejlesztési miniszterrel tárgyaltunk erről, és hangsúlyoztuk azt, hogy fontos a nemzeti érdekekkel összhangba hozni a támogatást, és ő különösen kiemelte, hogy az Egyesült Királyság kereskedelmi érdekeit kell figyelembe venni. Az elosztáson belül a támogatás egy európai jelleget is megőrizhet. És ez azért történhetne így, mert a támogatás, ami az európai intézményeken keresztül folyik át, összhangba kerül azokkal a célkitűzésekkel, amelyek a brit nemzeti stratégiában is szerepelnek, tehát mind a beruházási stratégiában, mind pedig a többoldalú támogatási rendszerben, amit a tavalyi év végén hoztak nyilvánosságra. Ha ez így történne, vagyis hogyha a brit támogatás az európai mintát követi továbbra is, akkor ez ugyanazokon a csatornákon és ugyanolyan földrajz, illetve ágazati elosztásban történne meg, mint ahogy jelenleg is az az európai támogatásoknál megszokott. És a harmadik lehetőség az, hogy a brit fejlesztési támogatás egy olyan mintát követ, amit kozmopolitának nevezhetünk, vagy globálisabbnak is nevezhetjük. Ebben az esetben ami korábban az európai intézményeken folyt át, az azt a mintázatot kezdené követni, mind földrajzi, mind pedig ágazati szempontból, mint a többoldalú intézkedéseken keresztül kiosztott támogatás. Az utolsó változó pedig az együttműködés lehetősége, ez szerepel a dián is. Ez egy kettős viselkedési formát jelent, tehát az Egyesült Királyság vagy hajlandóságot mutat arra, hogy együttműködjön az Európai Unióval, és amikor formalizálódott a Brexit, akkor utána a fejlesztési és humanitárius politikát továbbra is tiszteletben tartja az Egyesült Királyság, vagy pedig nem. Ezt tekinthetjük úgy, hogy koherens módon fognak megvalósulni ezek a változók, tehát hogy három forgatókönyv létezik, és mindegyikben összhangban van az Egyesült Királyság viselkedése a saját költségvetésükkel, illetve a földrajzi, ágazati és elosztási csatorna beli szempontokkal. És megvan még az a lehetőség is, hogy együtt működnek, vagy pedig nem működnek együtt az Európai Unióval, a humanitárius segítségnyújtás és támogatás területén. Ezt a három forgatókönyvet eh, nacionalista, realista, illetve kozmopolita forgatókönyvként határoztuk meg. Az első esetben, a nacionalista esetben 30%-kal csökken a támogatás, ahogy azt a kezdet-kezdetén már elmondtuk. Az elosztási mintázat realista lesz, és az európai intézményeken keresztül, illetve kétoldalú programokon keresztül eh, osztják el ezeket. Az ágazati eh, szempontból a gazdasági infrastruktúrába eh, ömlene a pénz, és nem lesz együttműködés az Európai Unió és az Egyesült Királyság között. A realista esetben ugyanakkor a marad a költségvetés, mint korábban. Ugyanakkor a támogatás mennyisége azonos marad és ez ebben az esetben a brit fejlesztési miniszter, illetve a kormány más tagjai is nyilatkoztak már. Ők kimondták, hogy az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, de nem hagyja el a világban tapasztalható többoldalú rendszert, és ez azt jelenti, hogy továbbra is fenntartják a vállalásaikat, a külügyi tevékenységek területén, ahova a segítségnyújtás is beletartozik. A kozmopolita forgatókönyvben pedig az történik, hogy amit korábban az európai intézmények kezeltek, az egyben kerül kiosztásra. Tehát az Európai Unió és az Egyesült Királyság közösen vesz részt ezekben a programokban. Ahogy korábban jeleztem, az Európai Unión keresztül átfolyó támogatások jelentős része céljai és prioritásai tekintetében az Egyesült Királyságnak felel meg, és a múlt év végén kiadott stratégiát követi. Nem biztos, hogy az összeg ugyanakkora marad, de lehet, hogy a fele az európai minta szerint kerül kiosztásra, a másik fele pedig inkább azt a többoldalú mintázatot követi, ugyanazon mechanizmus és ugyanolyan földrajzi és ágazati eloszlás alapján, mint ahogy ez az Egyesült Királyságnak megfelel. És természetesen az előzőekből következik, hogy itt is van együttműködési lehetőség az Egyesült Királyság és az EU között a Brexit utáni helyzetben. Tehát ez az a keret, amelyben a forgatókönyvek megvalósulnak. És a változókhoz hozzá lehet rendelni a pénzügyi, illetve politikai és operatív eredményeket. A konkrétabb eredményekről pedig Ájtor kollégám fog beszámolni. Köszönöm szépen. Nagyon röviden mondanék néhány adatot. Ezek foglalják össze a valódi hatást. A jelentés, amelyet önök is megkaptak, négy szakaszban jut el eddig a következtetésig, tehát ez egy elég nehéz jelentés. Ezért készítettük azt a három forgatókönyvet, hogy az Egyesült Királyság nacionalistábbá, realistábbá vagy kozmopolitábbá válik és belső szinten koherens változókat határoztunk meg, hiszen ezek a legfontosabb elemei a fejlesztési politikának. Ezután kellett számokban konkretizálnunk, hogy milyen hatásokkal járhat az Egyesült Királyság kilépés az Európai Unióból. Ebben a táblázatban lehet részletesen látni ezeket az eredményeket, és itt foglaltuk össze az eredményeket dollár milliókban, és a folyó fizetési mérleg adatai szerint. Az OECD támogatási statisztikáit vettük alapul, és így tudtuk összefoglalni és megoldani azokat a könyvelési problémákat, amelyek összetettek voltak, és amelyek megnehezítették az adatok összeadását. Ha az ember csak európai forrásokhoz fordul, akkor azt tapasztalja, hogy különböző rendszerekben, eszközökben és végrehajtási idővel szerepelnek ezek. Az OECD szintjén viszont vannak konszolidált adatok, és ez alapján elmondhatjuk, hogy a fejlesztési politikára gyakorolt hatás körülbelül 2 milliárd dollár lesz, ami körülbelül a brit költségvetés vitatott részével egyenlő. Tehát 2,6-7 milliárd dollár az a valóságos adat, de ez lehet 2,5 milliárd dollár is. Az Egyesült Királyság szeretné fenntartani a fejlesztési szövetségeit. Ebben az esetben csak a fele lesz az összeg ezeknek. Tehát témánként és régióként kell majd akkor a tárgyalásokat lefolytatni. De ebben az esetben 7,5%-kal csökkenhet a költségvetés. Mennyiben fontos ez az eszköz? Ha a célunk a fejlesztés és a szegénység enyhítése, akkor az Egyesült Királyság és az Európai Unió osztja a célkitűzéseket. Ahogy Iliana is elmondta, ez csak egy forgatókönyv, amennyiben a Brexit csak eh, a nacionalista út egyik lépése. És ebben az esetben eh, arról beszélünk, hogy eh, a fejlesztési célokra kevesebb pénzforrás jut. És globális szinten ekkor 3%-os hatása lehetne a Brexitnek, ami elég riasztó önmagában is. A fejlesztési támogatás tehát nem csak fejlesztési célokat szolgál, hanem kihatással van a globális hatalmi helyzetre és a befolyásolásra. Ezért vannak más számadatok, amelyek érdekesek lehetnek, és számszerűsíteni tudják ezt a hatást. Például az Európai Unió súlyaránya a globális fejlesztési támogatásokban. Jelenleg a tagállamok és a bizottság több mint a felét kezelik ennek a globális összegnek, és az Egyesült Királyság esetében, hogyha 50%-kal csökken ez az összeg, ami az Európai Unión keresztül folyik át, akkor ez a fél feles arány már nem fog megvalósulni, pedig ez szimbolikus jelentőséggel bír Európa számára, hiszen ez határozza meg a szerepünket, hogy több mint 50%-kal részesülünk a globális segítségnyújtásból. Ezt tehát témánként, szereplőnként, országonként kell megvizsgálni, és akkor természetesen jelentősen csökkenni fognak az összegek. A multilaterális ügyekben több mint 61% volt az EU aránya eddig. A Brexit után ez 49 és 52% közé esik majd. És érdekes számadatok lehetnek még az Európai Unió számára, azok, amelyek azt írják le, hogy hogyan fogja mindez befolyásolni a prioritásként kezelt területeket. És természetesen a szomszédsági országok, ahogy Brüsszelből Londonba kerül át a források átcsoportosítása, így ezek az országok is hátrányokat szenvedhetnek el. A szomszédsági országok 18 millió eurót kapnak körülbelül, és ez is jelentős csökkenés szenvedhet el. A jelentés ötödik szakaszában szerepelnek a pénzügyi, politikai és más típusú megállapodások. A hatodik szakaszban pedig azon gondolkodtunk el, hogy milyen lehetőségei lehetnek az Európai Uniónak, és hogy hogyan adódhat össze ez a két hatás, tehát az Egyesült Királyság kilépése, illetve az Európai Unió kapcsolata mindehez. Tehát a pénzügyi hatások kiszámítása nagyon egyszerű. Az európai fél fenntarthatja a támogatás összegét, ami azt jelenti, hogy a 15%-ot elveszítjük, amit a britek adnak ehhez hozzá, vagy ezt állhatja maga az Európai Unió is. A jelentés azt is kimondja, hogy egyes előfeltételezésekkel szükséges élni, és el kell gondolkodni azon, hogy milyen legyen az Európai Unió külpolitikája a Brexit után. És ezután lehet majd meghatározni, hogy hogyan fogja mindez meghatározni a fejlesztési helyzetet. Egyértelmű, hogy az Európai Unió globális fejlesztési stratégiája meg fog maradni, és növelni kell az EU szerepét globális szereplőként, de ez erőteljesen kihangsúlyozza a prioritási területeket is, amilyen például a szomszédság. Ezen kívül figyelembe kell venni azt, hogy senki nem beszél a közösségi intézmények költési plafonjáról, és ezért fennáll az a konfliktus, hogy globális szereplőként koncentráljuk a forrásainkat, vagy pedig a szomszédságot tekintsük prioritásnak, és így regionális befolyást alakítsunk ki. A politikai döntésekben tehát ennek is szerepet kell kapnia. Az Európai Unió, hogyha úgy dönt, hogy globális szereplő marad, még akár egy nacionalistább vagy realistább Egyesült Királyság esetén is, akkor szükség van arra, hogy a támogatási összeget növeljük. És olyan helyzetben is találhatjuk magunkat, hogy az Európai Unió megkívánja erősíteni helyi szinten a szerepét, és ekkor a 27 maradó tagállam akár 15%-kal is kénytelen lesz növelni a finanszírozást. Tehát előfordulhat, hogy egy földrajzi átrendeződés fog majd itt megvalósulni. Ami a politikai hatásokat illeti, itt hasonló olvasatot készíthetünk a történtekről. Hogyha az Európai Unió egyértelműen úgy dönt, hogy globális szereplő lesz, akkor szükség lesz a segítségnyújtás mértékének a növelésére, de nem gondoljuk, hogy a földrajzi eloszlás másképpen néz neki ettől. hogyha az Európai Unió inkább egy regionális profilra koncentrál, akkor az összegettől nem emelkedne, és ettől ismét a szomszédság országaira koncentrálódna a költségvetés, és ekkor a 15%-os forrásvesztés főleg az afrikai országokat, illetve a csendes óceáni térséget sújtaná. Ennek természetesen kisebb lenne a hatása abban az esetben, hogyha a kozmopolita forgatókönyv értelmében az Egyesült Királyság az 50%-ot továbbra is az Európai Unió fejlesztési politikájára fordítaná. Utolsóként a harmadik pontot mondanám el. Itt is fontos, hogy tisztázzunk bizonyos gondolatokat az Európai Unió lehetőségeiről, hogy a fejlesztési politikát hogyan lehet operatívabb szempontból sikeresebbé tenni. Ahogy az Európai Unió elemzi a forrásait és együttműködik bizonyos szereplőkkel, alapvetően három ilyen típus létezik. Az érintett országok kormánya, a multilaterális, illetve a regionális jelenlét. Ebben az értelemben azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az Európai Unió számára több út is lehetséges, és az azonos százalékos értékek, illetve az eszközök azonos keveréke, amit jelen pillanatban az Európai Bizottság használ a támogatások szempontjából, azt a Brexit után is lehet majd használni. Természetesen felmerültek más kérdések, hogy esetleg az operatív kapacitásokat is részben elveszteni az Európai Bizottság, és a brit prioritások esetén teret veszítenénk. De a humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztés esetében itt nem beszélhetünk jelentős veszteségekről. A közösségi intézmények nem veszítenének ezzel sokat. A jelentés ajánlások sorozatával zárul. Ezek közül az egyik legfontosabb az, hogy az Európai Unió döntse el, hogy valóban eh, globális szereplő marad, és ekkor ugyanakkor a veszteséget szenved el a világon mindenhol, vagy hogy koncentrálja inkább a erőforrásait a szomszédságpolitikára. Köszönöm. Thank you very much. Um, as you've outlined your köszönöm, ahogy azt az ajánlásokban is megfogalmazta, illetve a különböző feltételezések, szenáriók alapján is ugye kiderült, hogy nem igazán lehet tudni, hogy mit fog javasolni, mit, mit vállal az Egyesült Királyság, és mit vállal az Európai Unió, mi az, amit elvár az Európai Unió Nagy-Britanniától. Nagyon sok a kérdőjel, tehát először megadom a szót Charles Görensnek, aki, e, és ezt most ismétlem magam, a mi, e, mi bizottságunk kontaktszemélye lesz Brexit ügyben. Köszönöm. Szeretném tehát e, Joseph Lünszet idézni, aki egy volt holland külügyminiszter, egy kormányalakítás másnapján mondta, és minél kisebb egy területe az országnak, annál nagyobb hozzá képest a külvilág. A Brexit ugyanígy fog működni, eh, hiszen nagyobb lesz Nagy-Britanniához képest a külvilág. A fejlesztési szempontból mindent megváltoztat és jelentősek lesznek a politikai következmények. Itt eh, ugyanis egy olyan országgal van dolgunk, amely egyébként eh, a leghűségesebben teljesítette a pénzügyi kötelezettségeit például, és gyakorlatilag 0,7%-át költi a GDP-nek fejlesztése, és ez hiányozni fog az Európai Uniónak. Az Európai Bizottságnak tehát csökken majd a cselekvési hatásköre, és politikai következményként pedig a tagállamok súlya nőni fog. És ez is egy olyan változás, fejlődés, fejlemény, amely Lisszabon ellen hat, amikor is, vagy ahol is, arról volt szó, hogy konvergálnak a tagállamok és az Európai Unió cselekvései. Most az önök eh, tanulmányában is megjelenik az a rossz érzés, amely, amely mindannyiunkat eltölt, eh, és eh, fel kell idézni azt, amit aláírtunk évekkel ezelőtt. Ugyanis az sem sikerült kötelezővé tenni, hogy lineárisan növekedjen a hozzájárulás 2015 és 2030 között minden logika szerint egy olyan ország, amelyik 0,4%-ot költött 2015-ben, 0,7-et tehát elérhetne 2030-ra, de ehhez az kell, hogy 0,02%-kal lineárisan növelje a hozzájárulását. Egyébként a Nagy-Britannián kívül gyakorlatilag egyetlen egy ország sem érte el ezt a célt, ezt az erőfeszítést nem tette meg, e, és valójában már két évet elvesztettünk 2015 óta. Ami tehát jelenleg történik, az e, az, az magával vonja azt is, hogy a pénzügyeken túl is meg kell vizsgálni, hogy milyen hatásai lesznek eh, a Brexitnek. Egy nettó befizető tűnik el, a még a brit visszatérítés ellenére is, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy 6 milliárdot visszafizet az EU Nagy-Britanniának, el fogunk veszetni, vet, veszteni egy körülbelül szintén 6 milliárdos nettó befizetőt. A tagállamok, amelyek majd tárgyalják a következő költségvetését az Európai Uniónak, ezt nyilván ezzel szembesülni fognak a fejlesztéspolitika gyakorlatilag az, a konkurenciája lesz az agrárpolitikának és a strukturális alapoknak is. Megpróbáljuk majd ez nem a mi véleményünk ugyan, és megpróbáljuk elérni, hogy ne csökkenjen a fejlesztéspolitika fontossága, és ne pedig a, ne, ne, ne legyen a fejlesztési politika a kiigazítás eszköze. Ehhez az kell, hogy a többi tagállam növelje a kiadásait, és ugye valójában vannak olyan ö, nettó befizetők, amelyek összességében többet vesznek ki a közösségből, mint amennyit befizetnek, de mégis hibásan nettó befizetőknek hívjuk őket. Nos, tehát nézzük meg, hogy mi történhet. Ugye hard Brexit, soft Brexit, nem is igazán tudjuk, hogy miről van itt szó. Nem tudok a kávészemekből olvasni, és Nyilván nekünk is meg kell tenni mindent, a bizottságnak is meg kell tenni mindent, hogy egy közös álláspontunk legyünk, e, amikor, és le kell ülnünk a House of Commons-zal, a brit képviselőházzal nekünk is, illetve velük is kapcsolatot kell tartani. E, na most az biztos, hogy gyengül az Európai Unió, e, a fejlesztési alapból pénzek fognak hiányozni, ami a már eltervezett kötelezettségvállalásokat illeti, e, sikerül ezeket majd teljesíteni a jövő, a közeljövőben, és meggyőzni Nagy-Britanniát arról, hogy a program végéig legalább járuljon hozzá ő is. E, egyáltalán nem biztos, hogy ez sikerül. A trust fundok esetében ahol a tagállamok hozzájárulása kiegészíti a bizottságét, ott is e, felmerül a kérdés, hogy a britek kivonulhatnak, ami azt jelenti, hogy a programokat ki kell igazítani, csökkenteni kell. Mindez ez elég, elég kaotikus lesz. E, nem lesz szép. Amennyiben amennyiben ilyen feltételekkel távoznak az Európai Unióból, az nem lesz szép. Egy, a, lehet persze kevésbé drámaibb is. Mi lesz a fejlesztés politikának a jövőbeli koncepciója? Egy olyan szenárióban, amikor az Egyesült Királyság partner, fontos partner marad az Európai Unió számára, nevezetesen az AKC politikába továbbra is becsatornázva. Ebben az esetben gyakorlatilag külső tagként az Egyesült Királyság ugyanolyan súlyt fog képviselni, sőt nagyobbat, mint az Európai Unió egy tagállama. E, hiszen meg kell próbálni majd egy közös nevezőt találni, hogy hogyan dolgozzunk együtt a britekkel. Én azt gondolom, hogy az eddigi politikájukat a jó szándék jellemezte, pragmatikusak voltak. E, nincs pragmatikusabb ország politikai szinten egyébként külpolitikában, mint Nagy-Britannia. E, tehát nekünk mindent meg kell tenni ahhoz, hogy az európai politikához a lehető legközelebb, fejlesztés politikához lehető legközelebb tartsuk ezt az országot. Hogyan lehet reagálni a pénzügyi csökkenésre, gyengülésre? és itt már megint csak ismétlem magam, hogyha minden tagállam teljesítené a 0,7-es célkitűzést 3-4 év alatt, akkor ugyanannyit tudnánk költeni, Eh, mint amennyit most tudunk költeni a britekkel együtt. Tehát négy év múlva ugyanannyi pénzünk lenne, mint amennyi most van Nagy-Britanniával. Ez politikai akarat kérdése tehát, politikai választás kérdése, és eh, majd meglátjuk, hogy az Európai Parlament mit képes elérni, eh, ki kell mondanunk hangosan. A nagyon megfelelő, pertinens politikai reakció kell ahhoz, hogy elkerüljük a negatív következményeket. Az Európai Unió külpolitikáját leginkább a fejlesztéspolitika az, ami viszi előre. Ez az, amiben megjelenik az európai humanizmus. És azt gondolom, hogy ez mindannyiunk számára prioritás kérdés ezért is kell, hogy ez a bizottság a lehető leggyorsabban egy határozott üzenetet küldjön. Két év nagyon gyorsan el fog szállni, és addig is ki kell alakítanunk világos álláspontokat. Köszönöm. Um, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt az áttekintést különböző kérdésekről, és hogy ezek mennyire fajsúlyos, jelentős kérdések ehm, az új konszenzusról ehm, beszélve. Az optimista ehm, forgatókönyv ugye az, hogy az EU tagállamokkal megnövelt befizetéseikkel kitöltik azt az űrt, ami a britek támadása után marad. Dolgot elfelejtettem. Peres az úr azt mondta, hogy bizonyos régiókat privilegizálhat az, az Európai Unió. Mogherini asszony doktrinája az, hogy globális szereplő legyen az Európai Unió. És hát látják, hogy milyen félelmek fognak keletkezni. Okay, I've, I've got so far two, two... Köszönöm. Két képviselő jelentkezett, Möjbe és Erike Perez, és a titkárságnak jelezze, aki még szeretne felszólalni. Köszönöm szépen. Még egy dolog eszembe jutott hozzászólás, előző hozzászólás vége felé a konszenzusszal kapcsolatban. Ugye megvan az egyetértés a 0,7%-ról, de arról, hogy Nagy-Britannia elhagyja az EU-t, arról korábban nem beszéltünk, és ez meg kell, hogy erősítse az érvelésünket. A javaslatokról szólva, azt hiszem csak sejtésünk lehetnek arról, hogy a Brexit mit jelent majd a fejlesztési együttműködés szempontjából. Itt három vesztes lesz. Az egyik az EU, hiszen az Európai Unió a fejlesztési együttműködés kapcsán a politikai jelentőségéből, hatékonyságából veszíteni fog. A második vesztes az Egyesült Királyság, mert a jövőben valószínűleg nagyon elszigetelődik a fejlesztési együttműködés kapcsán. A harmadik vesztesek pedig az érintett emberek, ezekben az országokban élők, akiknek kevesebb támogatás és segítség jut majd. Természetesen mivel még minden nagyon bizonytalan, egy területet nem vettek annyira figyelembe, pedig ez konkrét dolog, ami közvetlen befolyásolja az Egyesült Királyságot. Az Egyesült Királyság pénzügyileg továbbra is kötődik az EU-hoz a pénzügyi keret az EU-s költségvetés kapcsán 2020-ig, ez köti Nagy-Britanniát és eh, Nagy-Britannia kell, hogy teljesítse a projektekhez kötődő kötelezettségeit, amelyekről most döntenek, de amelyek 2020 után is eh, folytatódni fognak az Egyesült Királyság tárgyaló vezetőjének világosá kell tenni, hogy ők igenis kötelezettségeket vállaltak, olyanokat is, amelyeket 2019-ben eh, nem lehet megszakítani. További kérdés. Mi lesz az AKC országokhoz fűződő viszonya a Kotonó után? Hogy alakul az együttműködés? Nagy-Britannia olyan irányba mozdul majd el, hogy ez a jó szerződéses együttműködés, amit a kotonúi egyezmény biztosított, megváltozik, és inkább a Commonwealth felé fordul el majd Nagy-Britannia. Ezt is megfelelően értékelnünk kell majd. Számunkra és az európai tárgyalás vezető számára nagyon igaz az, amit Charles mondott, Különösen a fejlesztési együttműködés kapcsán lényeges, hogy Nagy-Britannia minél szorosabb kapcsolatban maradjon az e- EU-val. Az együttműködésünkből mentsük meg azt, ami még menthető. Köszönöm szépen, Enrique Guerrero. Igen. Amikor szót kértem, akkor vicceltem volna azzal, hogy Linda személyében a britek képviseltetik magukat, de most több spanyol van az asztalnál, mint mások. A titkárságon és máshol is többségben vagyunk, tehát elmondhatom, hogy ha a Brexitről beszélünk, akkor már a spanyol-brit hatásról beszélünk. Szeretném megköszönni ezt a tanulmányt, mert azt gondolom, hogy ez egy igen erőteljes és érdekes anyag, és nagyon hasznos a szakbizottság számára. Ugyanis a szakbizottságainknak mind azonosítaniuk kell azt, hogy milyen hatással fog járni a Brexit az egyes tevékenységi területeken, és az ilyen típusú tanulmányok lehetővé teszik, hogy legalább megfogalmazzunk különböző forgatókönyveket. És ahogy Olivier úr is emlegette, és Perez úr is, egy olyan forgatókönyvben vagyunk, ahol még nagyon sok változó merül fel, amiről még nem tudjuk, hogy milyen irányba fog mozdulni, nem tudjuk, hogy melyek lesznek a keretek. Ezen kívül a második megjegyzésem az lenne, hogy egyetértek mindez, mindazzal, amit Gerez úr elmondott, különösen a közvetett vagy nem pénzügyi, vagy megfoghatatlan hatással, amely, amelyel az Egyesült Királyság lesz majd az együttműködési politikára. A pártomhoz közel, közel álló Egyesült Királyságbeli tagok ugyan már nem lesznek ott, de az Egyesült Királyság mindig erőteljes és elkötelezett partnere lesz az EU-nak. És az, hogy a miniszterek tanácsában egy olyan erőteljes szereplő is jelen van, mint a brit fejlesztési miniszter, nos ezt el fogjuk veszteni. És szükség lesz valakire az előörsben, aki dinamizálni tudja az egyes szakpolitikákat, és ez így nehezen mérhető, mint hatás, de szerintem nagyon fontos. Ebben az értelemben az Egyesült Királyság kilépése negatív hatással fog járni, legalábbis eleinte. Tehát kevésbé erőteljessé fogja tenni az együttműködés és fejlesztési politikát. Véleményem szerint a három forgatókönyv közül szeretném, ha nem lenne igazam, de azt hiszem a legnagyobb esélye annak van, hogy a nacionalista forgatókönyv fog megjelenni. Azért használom a nacionalista kifejezést, mert ott más politikai jellegű megfontolások is vannak, de nevezzük ezt annak a forgatókönyvnek, ahol az Egyesült Királyság saját maga cselekszik. Én ezt úgy értelmeztem, talán Linda segíthet, hogyha tévedtem volna, de Theresa Maynek az a beszéde, amelyben azt mondja, hogy a Brexit tárgyalásának indulási alapjának két eleme van, és nincs nagyon más. Az egyik a migráció és a határok kérdése, a másik pedig a nemzetközi kereskedelmi autonómia visszaszerzése. Az Egyesült Királyság az Európai Unión kívül ismét nemzetközi kereskedelmi szereplővé válik, és nem lesz többé megkötve a keze az Európai Unió által, és így újra úgymond birodalmi szereplő lehet a nagyvilágban. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon egyértelműen kockázatok jelentkeznek, és az együttműködési politika a külpolitika szolgálatába kerülhet, legalábbis az első szakaszban a Brexitet követően. De természetesen az Európai Egyesült Királyságnak is érdeke, hogy a nemzetközi porondon megfelelő színben tűnjön fel. De a tárgyalás időpontjában fontos szem előtt tartanunk azt, hogy nem elég azt mondani, hogy egy kemény, vagy puha, vagy baráti, vagy egyáltalán nem is lesz Brexit. Itt különböző elemek vannak az egyes területeken. Például a mozgás szabadsága, az nagyon fontos a Brexit szempontjából, ott kemény lesz a váltás, de például az egyetemek közti együttműködésben nem feltétlenül és a humanitárius segítségnyújtás esetében szintén valószínű, hogy nem lesz nagyon kemény a váltás. És ez a legfontosabb funkciója annak, amit mi be tudunk tölteni parlamentként és fejlesztési szakbizottságként. A Brexitben fontos, hogy barátságos kimenetelre jussunk. Körülbelül egy hónapja, hat hete volt egy megbeszélésünk, ahol legtöbben egyetértettünk abban, hogy nem szabad a fejlesztés szempontjából úgy belemenni a tárgyalásokba, hogy negatív szándékaink vannak, épp ellenkezőleg meg kell próbálni a közös elemeket hangsúlyozni, és azzal foglalkozni, ami közös bennünk. De végül is mit fog csinálni az Európai Unió? Ez attól függ, hogy a 27 tagállam mit akar. Természetesen, ha nem lett volna Brexit, akkor 28 tagtól függne, de mi most úgy tekintjük, hogy a Brexit meg fog történni, és ezért munkához kell látnunk a 27 tagállammal. És a 27 részéről fenn kell tartanunk azt a kompromisszumos szintet, amit még az Egyesült Királyság is betartott, amikor még részét képezte az Európai Uniónak. És ebben az esetben igen, az Egyesült Királyság példát kell, hogy mutasson a maradó 27 országnak, és emiatt kell az együttműködésünket megerősítenünk. És lehet, hogy nagyon sok negatív hatása lehet ennek, és az első szakaszban a, az Egyesült Királyság a külpolitikája szolgálatába fogja állítani az együttműködést, amit most egyedüli szereplőként újra kell építenie. Azt gondolom, hogy az Egyesült Királyság számos partnerrel fog megállapodásokat kezdeményezni, és örülnék, ha tévednék, de végső soron feltételezem, hogy az Európai Unióban mindenkinek két keze van, tehát összesen 54 kezünk marad. És ahogy Gerenc kolléga is mondta az imént, ha fokozatosan négy év alatt növeljük ezt az összeget, akkor elérhetjük azt a szintet, ahol az Egyesült Királyság nélkül lennénk. Nem gondolom, hogy ez könnyű lenne, de úgy vélem, hogy a 27 tagú Európai Unió, hogyha globális szereplő akar lenni, akkor ezt az együttműködési és védelmi politikában is meg kell tennie, nem csak a segítségnyújtásban és az irányításban, illetve a korrupció elleni harcban, az emberi jogokért folytatott küzdelemben, de nem is húzom tovább az időt. Thanks, Enrique. Bogdan Venta. Gracias, Linda. Pues aquí no solo que la gente de... Köszönöm szépen, Linda. Pues se que también podemos hablar en castellano. <laughs> Eh, a jelentés előadójaként nem tudok semmit hozzátenni az, amit a kollégám elmondott, de nagyon fontos, hogy realisták legyünk. És ahogy Enrique és természetesen Charles is elmondta, figyelembe kell vennünk azt, hogy az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy kilép az Európai Unióból, és van egy rész, amelyik szeretne bemaradni, van egy rész, amelyik nem, és most a kormányon a sor, hogy lépjen. Az Európai Uniónak pedig a pragmatizmust kell elővennünk, és azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy ezt a vonulatot megtartsuk a jövőben is. Másrészt feltételezem, hogy jelenleg nagyon sok elem is játszhat még, többen is említették, nagyon sokat nem tudunk még előre. És ahogy előadó kollégám Norbert is mondta, itt most megoldást kell keresni, azt, hogy hogyan lehet ezt a 0,7%-ot megemelni. Ezt a tagállamoknak figyelembe kell venni, mert jelenleg nem tudjuk, hogy milyen forgatókönyv szerint fog majd cselekedni az Egyesült Királyság. És előfordulhat, hogy kevesebbet veszítünk, de akkor is az a forgatókönyv kell, hogy a választott legyen, amelyik a legpragmatikusabb. Köszönöm. See any other... Úgy látom, hogy más kollega nem kíván hozzászólni. Így talán én tennék fel néhány kérdést a számokkal összefüggésben. Az EU kötelezte magát, hogy 2030-ig a 0,7%-ot eléri. Ezt a számokat esetleg kiszámították, hogy az Egyesült Királyság távozásával 2030-ig összesen a többiek hány százalékot fognak elérni? Az EU mekkora donor? Hogyha feltételezzük, hogy a többi tagállam nem növeli jelentős mértékben a támogatást, hiszen ez a valószínűbb, annak függvényében, amit eddig láttunk, illetve amilyen a gazdasági helyzet, akkor mekkora támogató lesz az EU a világban. Tehát, hogyha mindenki a jelenlegi arány szintjén tartja a támogatást, akkor mi lesz a helyzet? bár ne lenne ez igaz, hogy ez így lesz. Ön Önök arra számítanak, hogy majd kitöltik az eh, brit távozás után fennmaradó eh, hiányt, és van egy olyan forgatókönyvük, hogy az EU eh, növeli majd a támogatást. Nem tudom, hogy ennek a megállapításnak mi volt az alapja, túl optimista előrejelzésnek tűnik ez. A kollégákat hallgatva, ugye most beszélünk a 2015 és 30 közötti időszakra vonatkozó új konszenzusról. A korábbi konszenzust pont brit elnökség alatt fogadtuk el, és akkor folyt a nagy kampány, a Make Poverty History, az Európai Unió politikája akkor alakult ki, a 0,7 a kötött támogatásoktól el akartunk, meg akartunk szabadulni, a mi szakbizottságunk is támogatott egy sor pozitív dolgot, amelyeket pont az Egyesült Királyság indított útjára az elmúlt évtizedben, és ezek túlélték a különböző kormányokat és egyéb változásokat. Azt hiszem, talán igaza van, hogy az egyetlen miniszter az Egyesült Királyságban a fejlesztési minisztérium az nem egy másik minisztérium része, hanem önálló minisztérium. Sok országban az a helyzet, hogy a fejlesztési minisztérium csak része valamelyik más minisztériumnak, de um, az Egyesült Királyságban ez nem így van, egy elég nagy befolyása van a tanácsban és a brit fejlesztési miniszternek. Tehát a gyakorlatban ez hogy működik. És végül Hát nem tudjuk, hogy mi fog történni. Én remélem, amit több kollega is elmondott, hogy az Egyesült Királyság az EU-val folytatott szoros együttműködés mellett fog dönteni, hiszen annak van értelme, igen, működjünk együtt, fejlődő országokkal, és nyilván ez az észszerű opció. Nem tudjuk, hogy mi fog történni, hát ezt majd a tárgyalások előre haladtával fogjuk jobban látni. Az Európai Bizottság még nem tudott ehhez hozzászólni. Még nem tudtuk, hogy mikor indulnak a Brexit tárgyalások, úgyhogy kérem a vendég előadóinkat, hogy válaszolják meg a feltett kérdéseket. Nem tudom, ki kezdi. Por todos los comentarios y, y sugerencias. Köszönöm szépen az összes javaslatot és megjegyzést. Talán azzal kezdeném, hogy tisztázok egy kérdést a tanulmány céljával kapcsolatban, vagy azzal kapcsolatban, hogy miért ezt a módszertant választottuk, és hogy mit tervezünk ezzel elérni. Az érvelésünk nem azon alapul, hogy az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése egyáltalán nem fog hatni a fejlesztési politikára, hanem hogy korlátozott hatása lesz, tehát kevésbé fog hozzájárulni az Európai Unió fejlesztési politikájához, és korlátozódni fog az intézmények és az Egyesült Királyság közötti együttműködés is. És korlátozott lesz ez a folyamat politikai szempontból is, mert az Európai Unió és tagállamai kisebb hatást tudnak majd kifejteni donorként, illetve az Egyesült Királyság eddig az európai politikát is tudta befolyásolni. És ez viszont is igaz volt. Tehát könnyű behatárolni a pénzügyi korlátozódást, hiszen az nagyon egyértelmű. Amikor az operatív korlátozódásról beszélünk, akkor meg kell különböztetni ezt, hogy mi történik más európai szakpolitikákkal abban az esetben, és ott Nincs különösebb adminisztratív akadálya annak, hogy az Egyesült Királyság és az EU a Brexit után is együttműködjön. Tehát vannak olyan alapok, amelyek révén az együttműködés megvalósulhat. Ami pedig a brit szereplők részvételét illeti az európai támogatási rendszerben, itt is vannak főleg adminisztratív eszközök. Tehát vannak olyan megoldások, amelyek révén például a tagállamok területén az Egyesült Királysággal is együtt lehet működni. Elmondanám, hogy milyen víziónk volt ezzel a tanulmányjal. Az Egyesült Királyságban és Brüsszelben is egyeztettünk többekkel, és nem olyan egyszerű a helyzet, hiszen az Egyesült Királyság a jó tanulója volt ennek az együttműködési folyamatnak, de a politikai mechanizmus talán nem minden, nem minden esetben működött így. Ha például nagyon nagy vállalást tett egy tagállam, annak nagyobb hatása van arra is, hogy az európai fejlesztési politikát alakítsa. Tehát van egy napi rend, tehát a hatékonyság, a pénzért értéket, és ez az európai együttműködést és a fejlesztést is áthatja. De az is egyértelmű, hogy a támogatás koordinálását nem mindig tette könnyűvé számunkra az Egyesült Királyság. Voltak olyan esetek, amikor a közös programozás nem sikerült mindig nagyon könnyen, pontosan azért, mert az Egyesült Királyság vonakodott eh, bizonyos kompromisszumokat adni. Tehát eh, ez a befolyásolás talán az egyik irányba jobban működött, mint a másikba. Ebben az értelemben, hogyha a politikai területre koncentrálunk, akkor eh, ez jó jele lehet annak, hogy milyen kompromisszumokra hajlandó az Egyesült Királyság a támogatásokkal kapcsolatban. Az utóbbi években megnézhetjük azt is, hogy hogyan alakult a költségvetésük a többi állam költségvetéséhez képest. 12 ország csökkentette a támogatási számait a válság miatt, de három ország az Egyesült Királysággal együtt növelte a támogatási költségvetést, Németország, Olaszország és Svájc 33 és 56 százalék közötti összeggel emelte ezt. Tehát a három forgatókönyv margójára, amely leírja a lehetséges támogatási összegeket, két lehetséges válasz is van az Európai Unió egészének a részéről erre az új helyzetre. És itt tervezzük egyes lehetőségként, politikai és gazdasági intézkedésként, hogy az Európai Unió viselkedjen úgy, mint egy regionális hatalom, amely a szomszédságra koncentrál. Vagy közösen, vagy egyes tagállamok politikai vezető képessége révén globális vezetővé is válhat az Európai Unió többoldalú kapcsolatai révén. És ez a nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében valósulhat meg. Ami a lehetőségeket illeti, tehát lehet puha vagy kemény Brexit, ez a megjegyzés már nagyon sok olyan interjúban megjelent, amelyet megszerveztünk, és ugyanolyan súlya jelenik meg, mint a Brexit utáni együttműködés. És az az érv, hogy a politikai terekben konfliktusok jelenhetnek meg a Brexit után, ez nem azért van, mert az államok ne értenének egyet a fejlesztési támogatás szükségességében, hanem azért, mert egyszerűbb lehet az együttműködés más területeken, mint a fejlesztésben. És amit hallottunk még, az az, hogy lehetséges, hogy egyes brit szereplők akarata vagy érdekei azt diktálják, hogy kövessék az európai intézményeket, de minden attól függ, hogy milyen eszközökben strukturáljuk az európai segítségnyújtást, de ez mindenképp egy politikai álláspont lesz a tagállamok részéről. És egyesek egy keményebb brexit számolnak, és így alakítják ki a politikájukat. Azt gondolom, hogy én itt meg is állok. Csak néhány dolgot szeretnék mondani, ami a puha vagy a kemény Brexitet illeti. Természetesen el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan lehet az intenzív együttműködés lehetőségeit eh, megválasztani az Egyesült Királyság, illetve az Európai Unió között. Ugyanis hihetőnek tűnik az, hogy egy kemény és nem kereskedelmi jellegű Brexit esetében a fejlesztési politikában intenzív lehet az együttműködés nagyon gyakran arra kértek minket, hogy gondoljunk ezekre a lehetőségekre, és vegyük például Norvégiát és Svájcot, mert ők intenzív koordinációt folytatnak velünk, de ők EFTA országok. Tehát valószínű, hogy az Egyesült Királyság azért lép ki az EU-ból, hogy aztán EFTA országá váljon és természetesen megfontoltuk ennek az együttműködésnek a lehetőségét, de ha egy konkrét politikai forgatókönyvet írunk le, abban az Egyesült Királyság általános feltételeket határoz meg, és itt az Európai Unió egy adott tényező, és ahogy Guerrero úr is mondta, ez egy forgatókönyv, de másokat is meg lehet fontolni. Másrésztről pedig elhangzott az is, hogy a források csökkenni fognak a Brexit-tel és itt el kell mondanunk, hogy ez nem szükségképpen jelenti azt, hogy a fejlesztési források csökkenni fognak. Sőt, ha az európaiak vagy bizottság ki tud dolgozni egy olyan modellt, amelyben kompromisszumos módon történhet a fejlesztés, akkor nőhetnek a londoni források a fejlesztés támogatására. Ezen nem kell aggódnunk, ezt nekünk kell kidolgoznunk, és számolnunk az egyes forgatókönyvekkel. Viszont ha csökkennének a forrásaink, azt gondolom, hogy ez be fog következni, és máshogy is fogják kezelni ezeket a forrásokat a nacionalista és a realista forgatókönyv keretében. Nem rendeltünk hozzá valószínűségeket a forgatókönyvekhez, de szerintem kevéssé valószínű az, hogy az Egyesült Királyság nem csak elszakad az Európai Uniótól, hanem a nemzetközi struktúrákat is maga mögött hagyja. Természetesen egy politikai párt az Egyesült Királyságban ezt szeretné, és egyes újságokban is felmerült ez, de azt gondoljuk, hogy ez nem valami valószínű, nem lehet ez a hivatalos kormányálláspont. És csak ebben a forgatókönyvben csökkennének a támogatási és fejlesztési források, Figyelembe kell venni, hogy mennyire tartjuk erősnek az egyes forgatókönyvek valószínűségét. Egyes előfeltételezéseket tehát nem tudtunk itt jobban kimondani. A realista forgatókönyv az, amikor a kereskedelmi politikához kapcsolódik a fejlesztési támogatás, és ez nem olyan nagyon különbözik attól, ahogy az európai fejlesztési politika eddig megvalósult. Nem tudom, hogy a konkrét kérdésekre válaszolhatok-e. Rendben, tehát az Európai Unió, tehát a bizottság és a tagállamok továbbra is a legfontosabb donorok lesznek az egész világon. tehát nem csak az Európai Unióban, hanem a világon is a legfontosabb donorok. Viszont nem fogják ezek elérni a felét a támogatásnak, hanem 46-48 százalékot érnek csak majd el. A donorok sorrendje is megváltozhat, de csak a, a nacionalista forgatókönyvben, amikor a brit támogatás valóban csökken. Az Európai Bizottság mind a három forgatókönyvben a negyedik helyen marad, ami a legutóbbi időkben már nem a harmadik. Németország meghaladta most már az Európai Bizottságot, a negyedik helyen áll így a bizottság. Köszönöm. Nagyon sok a spekuláció és kevés a bizonyosság. Három-négy következtetést azonban le lehet vonni. Ez egyik az az, hogy a tagállamok a, növelhetik, javíthatják, meg, megújíthatják az ígérvényeiket, és a másik dolog pedig, ami, ami, ami mindenképpen bekövetkezik, az a távozása Nagy-Britanniának. A, az pedig, hogy szerintem kevésbé valószínű, hogy csak a szomszédságra kon, fognak koncentrálni Nagy-Britannia távozása után. Lesznek olyan tagállamok, amelyek egyébként keletre fognak nézni, miközben Spanyolország továbbra is másfele. Tehát ez kevésbé reális, ez az egyetlen dolog, az a differenciálás, amit az Európai Bizottság már most is követ, e, és előfordulhat, hogy lekerülnek a közepes jövedelmi országok a kedvezményezettek e, listájáról, ami felé egyébként már most is történtek lépések. E, nagy fejtörést fog okozni a fejlesztési alap. Nem nagyon hiszem, hogy az Európai Bizottságot elfogadja Nagy-Britannia mint menedzserét, menedzserét ennek az alapnak. A Brexit előtti kampányból ugye az hallatszik, hogy, hogy a bizottságot bürokratikus szörnynek tekintik Nagy-Britanniában, tehát nem valószínű, hogy náluk hagyják a pénzek kezelését. Vannak kétségeim, jó lenne, ha nem lenne igazam, és nyilván ez a vita, ez még hosszasan fog folytatódni. Köszönöm, Charles. És köszönöm a két szakértőnek, hogy eljöttek. Ez, ezzel a jövőben is foglalkozni fogunk. It's food for thought and we'll watch this space. Okay, we now... Tehát rajta tartjuk a szemünket a labdán. Tovább folytatódik a spanyol délután, és a 15-ös napi rendi pont következik. EU politikai kapcsolatai Latin-Amerikával. Két dologról fogunk itt beszélni. Egyrészt meghallgatjuk a raportőrünket, Enrique Guerrero Salomot, aki egy véleményt ír az új EU politikáról, kapcsolatokról Latin Amerikával, de mielőtt ezt meghallgatjuk, az EU latinamerikai programjainak egyik kulcseleméről fogunk valamennyit hallani. Ez az Eurosocial projekt. Ez az egyik főeszköze annak, a főeszköze az EU-nak arra, hogy a szociális kohéziót, a társadalmi kohéziót Latin Amerikában előmozdítsa. Az EU részt vesz, másként vesz részt nyilván fejlesztésekben Latin Amerikában, mint Afrikában, mert másfajta országokról van szó. Mindenesetre itt most az euroszociál projektekről fogunk hallani, és azt követően fog beszélni Erike Guerrero Salom, aki összefoglalja, hogy milyen politikai politikai kapcsolatok lehetnek Latin Amerikával. Egyébként nagyon sokat nem foglalkoztunk Latin Amerikával azóta, hogy én elnök lettem ebben a bizottságban, de jó lenne, jó dolog, hogy, hogy, hogy most sor kerülhet rá. Tehát először megadom a szót Juan Manuel Santomé Calehának, aki az igazgatója az Euroszociálnak gyakorlatilag. Tehát a programnak az igazgatója. Örülök, hogy itt van magyarázza el, hogy miről van szó, mert lehet, hogy vannak olyan kollégáik, nem is tudják, milyen projekteket visznek, kb. 10 percet tudok adni. És hogy hogyan kapcsolódhat ez az új stratégiához esetleg? Eh, bueno, buenas tardes. Eh, en primer lugar... Köszönöm szépen először is, hogy eh, meghívtak ide. Köszönöm a titkárságnak, hogy elhívott, hogy megosszam önökkel azt a programot, amely már a harmadik szakaszában van, 2005-ben indult. És jelenleg enyém az a megtiszteltetés, hogy irányíthatom eh, ezt a programot. Eh, négy-öt hónapja kezdtük el a közös munkát. Én az előző fázis végén érkeztem, amikor a Brexit hatásáról értekeztünk a segítségnyújtásra és a fejlesztésre. Nagyon érdekes volt az a tanulmány, amit a kollégák bemutattak, és most pedig itt az ideje annak, hogy ezt kövessük, folytassuk. Egy olyan programot szeretnék önöknek bemutatni, amelynek olyan jellegzetességei és partnerei vannak, hogy szerintem példaként szolgálhat arra, hogy a minőségen, a, minő, a mennyiségen kívül a minőség is nagyon fontos. És a 0,7% növelése is fontos, de a megvalósítás módja ugyanannyira fontos. Azt gondolom, hogy ez a program mostanáig nagyon sikeres volt, és jelenleg is az. Ennek a programnak a középpontja, a szíve az, hogy a társadalmi kohézióhoz hozzájáruljon. A Latin Amerikában működik a program, és a társadalmi kohéziót úgy értjük, hogy az egyenlőtlenséget és a társadalmi szakadékokat csökkentsük, ezen kívül meg kell erősíteni a szociális a társadalmi szerződést és a társadalmi együttélést. Az Európai Unió és Latin Amerika között együttműködésre van szükség, meg kell erősíteni a szociális politikákat, és mennyiségi szempontból nem jelentős ez a program. Ez egyfajta konzorcium, amit Olaszország, Franciaország és Spanyolország indított. Ezek az országok álltak a középpontban, noha más európai országok is természetesen részt vettek. Nagyon gyorsan, 10 percben készítettem egy rövid prezentációt, amelyek kontextusba helyezik Latin Amerikát, nem azt mutatják, hogy hol, hogyan néz ki Latin-Amerika. Nem minden latin-amerikai országban van közepes jövedelmi szint, és nem tart mindegyik ott, hogy már hamarosan magasabb osztályba lép. Hatalmas kiszolgáltatottsági ráták vannak ezekben az országokban, Brazíliában, Csillében, Kolumbiában és más országokban is. Szeretnék megosztani önökkel néhány adatot Latin Amerikáról, és utána áttérek az Euroszociál Program meghatározására. És nekünk nagyon sok tapasztalatunk van az együttműködésben és a fejlesztésben. Ez számomra is példamutató a saját munkámban. Párizsban az OECD, illetve annak a fejlesztési központja maga mondta nekünk, hogy ezekben a forgatókönyvekben van egy közös modell, és a 2030-as célok fényében ez a modell úgy néz ki, hogy nem nagyon sok forrással, de azok intelligens kihasználásával éri el a célját. A tudás, a szakértelem és a politikák, szakpolitikák révén éri el a társadalmi kohéziót. Tehát nézzük is az adatokat. Szerettem volna megosztani önökkel a bruttó nemzeti jövedelmi adatokat, ez egy megbízhatóbb adat. Itt látható egy skála azokra az országokról, amelyek kisebb vagy nagyobb egyenlőtlenséggel rendelkeznek. Uruguay található a skála egyik szélén, a másik szélén pedig Közép- és Észak-Amerika szerepel, amely a titkárság szerint önök számára is különösen érdekes, mert önök is felkeresték ezeket az országokat. Tehát itt található Honduras, Guatemala, ezekben az országokban nagyobb az egyenlőtlenség, és Brazília, Panama követi ezeket az országokat, és utána következik Chile. Kevesebb, mint 70 millió szegény él ezekben az országokban, és olyan középosztályok találhatók itt, amelyek nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak. Lassabban zajlik a növekedés, és még recessziós tapasztalható ebben a régióban. 2017-ben kb. 1,3%-os lehet ez. Kicsi a középosztály, és ők is kivannak téve a kiszolgáltatottságnak. A szolgáltatásokhoz, például oktatás az egészségügyhöz való hozzáférés mellett a relatív szegénység és az extrém szegénység is megjelenik. A legutóbbi években az figyelhető meg, hogy Latin Amerikában néhány éve már jelentős növekedés tapasztalható, és ezt a szociális kiadások preferálása is jellemző még. ezt tette lehetővé, hogy az egyenlőtlenségek csökkenjenek, és a kohézió jobban megvalósuljon. Voltak országok, amelyeknek valóban pozitív volt a teljesítményük ebben az értelemben. Ahogy az mindenki számára ismert, a pénzügyi válság során 2008 és 2010 között ez a régió is nehézebb helyzetbe került, a növekedés és a bruttó nemzeti termék is kevésbé növekedett, és a latin-amerikai országokat ezért is sújtja az egyenlőtlenség. Itt azt szeretük volna megmutatni, hogy a sötétebb kék országok már olyan szegénységi szintet, vagy ö, extrém szegénységi szintet értek el, kivéve Csillét, Uruguayt és Argentina egyes részeit, tehát a többi országban még több mint 170 millió szegény él, és nagyon kiszolgáltatott a középosztály is. Egy olyan programról beszélünk, amely próbál a társadalmi kohézióhoz hozzájárulni. És a társadalmi szakadékok felszámolása számos különböző okra vezethető vissza, de az egyik például a nemek közti szakadék. Ahogy elmondtam már, ebben a régióban a nők több mint fele nem rendelkezik jövedelemmel, vagy a minimálbérnél is kevesebbet keres. Ez a régió egyik legnagyobb kihívása. Néhány adatot mondanék Hondurasról, El Salvadorról és Guatemala-ról, Ez talán érdekes lehet az önök számára, de Igazából az a lényeg, hogy mindenhol nagy az egyenlőtlenség, erőteljesen tapasztalható az erőszak. Az Európai Unió, az Európai Bizottság kétoldalú módon együttműködik eh, olyan programokkal, amelyek a fiatalok munkavállalását segítik, illetve az igazságszolgáltatási helyzetet javítják például Guatemala-ban. Ugyanis itt valóban eh, nagyon kényes a helyzet és továbbra is vannak olyan országok, például Guatemala, Salvador, Nicaragua, Honduras, illetve Bolívia és Paraguay. Ezek fókuszországok, amelyekkel intenzív kétoldalú együttműködést folytat az Európai Bizottság. A DEFCO is részt vesz ebben. És ezekben az országokban jelenik meg a segítségnyújtás erőteljesebben. Itt nem Afrikáról van azért szó, de ez a 15 ország jelentős egyenlőtlenségekkel küzd. A hatodik hely kivételével minden egyenlőtlen ország Latin-Amerikában található. És az Eurosocial program az Európai Unió és a latin-amerikai országok közötti karibi csúcsok eredményeként jött létre. A társadalmi kohéziót határozták meg fontos célkitűzésként. Ez egy nagyon széles körű fogalom, a jövedelmi szakadékok felszámolására, az egyenlőségre alapul, de helyet kap benne az együttélés, a bizalomra épülő generáció, ami nagyon fontos abból a szempontból, hogy a lakosság is elfogadja a társadalmi szerződést. Erre van szükség ugyanis a növekedéshez és a jóléthez. Nem tudom, hogy itt föl tudunk-e csatlakozni az internetre, mert ez egy videó. Este es una persona... Ez a férfi egy spanyol bíró, és szerettem volna megosztani önökkel, hogy ő hogyan írta le a programot. Nem tudom, hogy működni fog-e. Yeah. Carol, no, can you, yeah, Carol, John, let her do it. Yeah. Yeah.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 juntos los métodos, las herramientas, los instrumentos que debían y deben ponerse en marcha para atacar y solucionar ese problema. Para mí, este último elemento es precisamente la singularidad de lo social. Sorry, Colette, I was just explaining that. for those who didn't speak Spanish, there was no interpreting for these videos. So it's... Uh Senki nem tud spanyolul, és itt a videó az talán nem a legjobb eszköz a kommunikációra, mert ezeket nem tolmácsoljuk. Tehát jó lenne, ha össze tudná foglalni, hogy mi volt ebben a videóban. Azért osztottam meg ennek a bírónak a nyilatkozatát, mert ő nagyon nagymértékben együttműködött a korábbi szakaszban, a második szakaszban, 2010 és 2015 között az Euroszociállal, és nagyon jól elmagyarázta, hogy mi a lényege ennek a, a programnak és ennek a módszertannak. Tehát az együttműködés módja az egyenlők közötti eszmecseréről szól. Tehát olyan közszolgák cserélnek egymással információt, akik részben Latin Amerikában, részben Európában dolgoznak, és ők a legjobb gyakorlatokat, tapasztalatokat osztják meg egymással, amit a saját országukban szereztek a fejlesztéssel kapcsolatban. Tehát ennek az érdekes része az, hogy ez egy párbeszédre alkalmas tér, ahol a közpolitikákról és reformokról beszélni lehet, és így lehet a szociális kohéziót a legjobban megszervezni az egyes országokban. Az ismeretek átadása Európából Amerikába történik meg, és Európában a kohéziós politika nagyon fontos, és nagyon sokat tudunk megosztani erről a latin-amerikai országokkal. És ez kiegészítette egy nagyon érdekes dél-dél eszmecsere, latin-amerikai országok között, és ezt az európai országok háromszög rendszerben segítették. Tehát az argentinok például a munkavállalási stratégiákban cseréltek eszmét másokkal. 15 percünk van, tehát szeretném önt emlékeztetni az időkereteket, tehát hogyha le tudná zárni esetleg az előadását, mindenki láthatja úgyis az előadását, és utána meg kérdezhetnének is a képviselők. Rendben, tehát az összefoglalás az lenne, hogy egy olyan programról van szó, aminek az a célja, hogy hidat képezzen Európa és Latin Amerika között. Ezen a hídon közelítenek egymáshoz az egyes területeken tapasztalható problémák területén, és ezeknek a problémáknak a megoldásához kreativitásra és közpolitikákra van szükség. És Európát pedig felkérjük arra, hogy továbbra is működjön egyet Latin Amerikával. Még öt évig fog tartani ez a program. Valóban azt tervezzük itt a szakbizottságban, hogy talán ellátogatunk majd Közép-Amerikába, és ott helyben az szociál programjait is meg tudjuk nézni. Köszönöm szépen, és Riki Guerrero-t kérem most, hogy ismertesse a véleményét az EU Latin Amerika stratégiájára. Solamente por... Köszönöm szépen. Nem csak az előadását szeretném megköszönni, hanem azt a munkát is, amit az Euroszociálban végez Latin Amerikában, és amelyel átadják a tapasztalatot Európának, és dél-dél rendszerben összekapcsolják a szereplőket. Ez egy nagyon közvetlen módon járul hozzá az ő fejlődésükhöz. Szeretném jelezni, hogy a szakbizottságban megvitatott vélemény egy olyan a külügyi szakbizottság által megfogalmazott vélemény, ami inkább stratégiai jellegű. És szeretném még jelezni ezt is, hogy az Európai Unió az én véleményem szerint meg kell, hogy erősítse stratégiai kapcsolatait Latin Amerikával és a Karibi térséggel. És már korábban is kiemeltem, hogy az egyik legfontosabb globális szereplő, az Egyesült Államok az elszigetelődés mellett döntene, és felmondaná a megállapodásait harmadik országokkal, és elszigetelné magát Latin Amerikától, akkor az veszélyeztethetné a gazdasági helyzetet számos országban, különösen Mexikóban. És azt gondolom, hogy ez az a pillanat, amikor az Európai Uniónak reagálnia, reagálnia kell, és meg kell erősíteni a stratégiai kapcsolatát ezzel a térséggel, illetve globális alternatív partnerként kell megjelennie az Egyesült Államok helyett amely most negatív vákumot teremt, de most ez lehet kevésbé negatív is, attól függ, hogy hogyan tekintünk erre. Ebben a szakbizottságban mi csak azt a perspektívát szeretnénk behozni, hogy a fejlesztésben hogyan működhet az együttműködés. És az AFET-nek ez a jelentése két vagy három alapelvet fogalmaz meg. Az első ezek közül az, hogy Latin Amerika, ahogy azt ön is leírta, ahol magas szintű az egyenlőtlenség, a legegyenlőtlenebb hat ország mind latinamerikai. És azok az országok, amelyek még átlag jövedelem tekintetében nem egyenlőtlenek, még akkor is, hogyha ezek nem minősülnek szegénynek, még ott is vannak regionális, vagy kisebbségi, vagy generációk közötti egyenlőtlenség. És itt is vannak egyenlőtlenségi zónák. Ezért az Európai Uniónak képesnek kellene lennie arra, hogy erőteljes együttműködés és fejlesztési kapcsolatot alakítson ki nem csak az átlagjövedelem tekintetében, hanem elemezve azokat az objektív szükségleteket, amelyek itt megjelennek, és országról országra kellene ezeket meghatározni, vagy akár regionális keretek között, és így kéne meghatározni, hogy mely egyenlőtlenségekkel kell kezdeni valamit. És ezért arra lenne szükség, hogy párbeszédet folytassunk, ahogy már korábban is javasoltam, tárgyalnunk kellene megállapodásokat kötni, és közösen kellene európai és latin-amerikai stratégiákat kellene kidolgoznunk, hogy a fenntartható fejlődési célokat meg tudjuk valósítani 2030-ig. És ebben a kontextusban a jelentés, a vélemény kérdéseket tesz fel. Először is, hogy fontos lenne az irányítás javítása, tehát a korrupció, a immunitás kérdése, a közigazgatási reformok kérdése. Juan Manuel már jelezte, hogy számos olyan ország van, amelynek intézményi szintű problémái vannak az irányítással. Itt erőszak jelent meg, gyenge a közigazgatás, és időnként még kudarcot is val ez a közigazgatás. Ez egy fontos téma, amivel kezdeni kell valamit. Másodszor az állami fellépés kérdése igen fontos. Mert a gazdasági fejlődés önmagában nagyon fontos, például a gazdasági kapcsolatok szempontjából, de ez nem feltétlenül elég ahhoz, hogy csökkenteni tudja az egyenlőtlenséget, és elhozza a társadalmi kohéziót. Ezért itt közpolitikákra van szükség azokban az ágazatokban, amelyeket valamennyien azonosítani tudunk, tehát oktatás, egészségügy, szociális politikák, infrastruktúra, és így tovább. És van itt egy utalás arra is, hogy minden hozzáférhető eszközt alkalmaznunk kell, a magánszektort is. Az alapelv az, hogy a környezetvédelmi szabványokat, a munka vállalási szabályait be kell tartani, az emberi jogokat tiszteletben kell tartani, Ez a fejlesztési együttműködésben is megjelenik. Szeretnénk, hogyha párbeszéd zajlana a szereplők között, tehát a szakszervezetek, társadalmi szervezetek, vállalatok között, és a nem kormányzati szervezetek között is. Arra lenne szükség, hogy ezek figyelembe vegyék a régió klíma tekintetében tapasztaltó kiszolgáltatottságát, de Peruban, illetve az egész Karib térségben is jelentős a klímaügyi veszély, és ezért a jövőben tudjuk, hogy egyre több a klíma menekült, és ezzel a kérdéssel is kezdeni kell valamit. Ami pedig az egyenlőtlenséget és a hézagokat illeti a szakadékokat az egyes társadalmi csoportok között, például a nemek közti egyenlőtlenség, ahol a nők kerülnek egyenlőtlen helyzetbe. Itt nagyobb koordinációra van szükség az Európai Unió egyes politikái között, amit természetesen azt jelenti, amit már olyan sokszor védtünk itt, a politikák következetessége, tehát a kereskedelmi politikának összhangban kell lennie az együttműködési politikával, és a vállalásainkat pedig teljesíteni kell, és azok a csúcs találkozók, amik szerepeltek az utolsó dián, tehát az Európai Unió és latin-amerikai karib csúcs találkozók, nagyon sok ilyen találkozón elhangzottak ígéretek, amiket végül nem tartottak be. Nem is kell elmondanom, mert mindenki számára ismert, de ennek a szakbizottságnak minden tagja tudja azt, hogy korlátozott a terjedelme a jelentéseknek, így aztán megtesszük, amit tudunk, de utána jönnek a módosítók, és akkor egy kicsit hosszabb lesz ez a jelentés, és nem minden vélemény van összhangban azzal, amit szerettünk volna eredetileg beleírni. Köszönöm szépen, Enrique. Nem tudom, hogy Agustin de Primera asszony itt van-e, vagy van-e más kollega, aki szeretne hozzászólni. Senki más, akkor rendben van, erre elég időnk van. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Próbálok tömören fogalmazni, és próbálok visszautalni az eddig elhangzottakra mert szeretném az euroszociált összekötni azzal, amit Ennéke mondott. Nagyon röviden. Azt javaslom, Szentomi úrnak, hogy a fenntartató fejlődést tartsa szem előtt. A latin-amerikai és karibi térségben ez különösen fontos. Ebben az értelemben fontos hangsúlyozni azt, hogy a legfontosabbak a közepes jövedelmű országok, és a GDP alapján számolni téves lenne, hiszen ez nem jelzi valójában, hogy mi történik ezekben az országokban. Másrésztről a nemzetközi valuta alap alacsonyabb növekedési rátákat vár, körülbelül 1%-ot ebben a régióban, tehát az amerikai szubkontinensen. Ami az egyenlőtlenséget illeti, árnyalni kell még azt, amit a bizottság mondott. A szegénység és egyenlőtlenségi indexek javultak ugyan ebben a térségben jobban, mint bárhol a világon, de nem biztos, hogy ez a javulás már megállt. Lehet, hogy már visszafordulóban is van. Azt kell mondanom, hogy a házi feladatok listáján, ami a kontinens számára előírásra került, mindenhol szükség van az oktatás szintjének, eh, színvonalának javítására, beruházásra és innovációra és sokkal jobban szükséges diversifikálni a termelő infrastruktúrát. Ugyanis egyértelműen lehetett látni, hogy a nyersanyagok ára csökkent. A kis és középvállalkozásokat támogatni kell, és van még egy kulcsfontosságú elem, ami az, hogy el kell mélyíteni a jó irányítási struktúrát, és fel kell számolni a korrupciót. Ezzel összekapcsolva szeretnék beszélni a polgárok biztonságáról. Ez három jelentséghez kapcsolódik eh, nagyon, nagyon szorosan. Csak hogy hangsúlyozom azt, amit Szentomé úr mondott, a regionális integráció a kohézió párja, nem lehet elérni a regionális integrációt együttműködés nélkül. Egy anekdotikus, de igen fontos dolgot szeretnék mondani, hogy megértsék önök is, hogy mi a kapcsolat Latin Amerika és a Karib térség között. És azt javasoljuk, hogy a Karib tengerben Hondurasban eh, az Asztúria hercege díjra jelölték, bizonyára eh, Szentomé úr is találkozott vele. Ő olyan eh, fiatalok számára indított egy programot, akik nagyon rossz helyzetben voltak. És ami ennikét illeti, támogatom a véleményét, olvastam azt, amit leírt ezzel kapcsolatban, és a korai értesítés jegyében már hét módosított be is nyújtottam neki. Thank you very much for telling us. Köszönöm szépen, hogy eh, beszámoltál erről a projektről is. Lola Sánchez. Gracias. <clears throat> Gracias, Linda. Köszönöm szépen, Linda. És köszönöm Szantoni úrnak is eh, az elmondottakat, és egyáltalán köszönöm a munkáját is. Véleményünk szerint egy elfeledett térségről beszélünk. A koordinátorok ülésén is elmondtuk, most megismétlem. Az a benyomásunk, hogy amióta a differenciálási elvek életbe léptek, mintha megfeledkeztünk volna Latin Amerikáról. Korábban nagyon jónak találtuk a projektjeiket, a fejlődést. Az elmúlt évtizedben ez volt a jellemző. Most láttunk több diagramot, és hát látjuk, hogy igen, sikerült azokban az években a fejlődést előrevinnünk a támogatásunkkal. 175 millió ember él szegénységben ebben a régióban, drámaiak a társadalmi különbségek. Az, hogy most egyfajta szövetséget akarunk létrehozni, hát igen, ezen dolgoznunk kell. A jövőbeni együttműködésünk során szükség van Latin Amerikával a szabad kereskedelemre is, de ez nem szabad, hogy a fejlesztési együttműködés rovására menjen, és semmiképpen nem szabad olyan falakat építeni, amit Trump akar. Elsősorban újra kell indítani a tárgyalásokat, a szabadkereskedelmi megállapodást át kell dolgozni. Tudjuk azt is, hogy vannak önkényes letartóztatások, emberi jogsértések Latin Amerikában, többek között Mexikóban is. Mexikóban rengeteg bűncselekmény marad büntetlenül, és ugyanezt elmondhatjuk Hondurasról is. Latin Amerikához fűződő kapcsolatainkban természetesen a tartós, fenntartható fejlődésekre koncentrálnunk, valamint az emberi jogokra, és a gazdaság diversifikálása is rendkívül fontos. A vizsgálódásaink során azt tapasztaltuk, hogy időnként elsősorban szabadkereskedelmi megállapodások következtében csak egy adott kereskedelem politik Amerika játszik fontos szerepet, mindenek előtt bizonyos termékeknek az exportja. Pedig tulajdonképpen mind a két irányban eh, szükség lenne a kereskedelem erősítésére, nem csak egy piaci résre lenne eh, szabad ráugrani, azt kihasználni. Eh, szükség van az egészségügy támogatására minden szinten, és mindenek előtt ott, ott, eh, ahol korrupció ellen kell küzdeni, és a büntetlenség ellen. Eh, talán eh, a társadalomban tudatosítani is kellene, hogy hol vannak ezek a nagy problémák. Az, az szolgáltatást erősíteni kellene. Emellett pedig az adórendszer sokkal jobban kellene, hogy küzdjen a korrupció és a csalások ellen. Enrique vélemény szerzője, gratulálok a munkájához, és mindenképpen támogatni fogom ezt az új irányt. Miután Manuel is itt van, még hagyd tegyek fel két kérdést mindenket persze megköszönöm, hogy itt van. Első kérdésem. A program mintegy tíz éve zajlik a régió országaiban. A kérdésem az, hogy véleménye szerint mik a legnagyobb kihívások? Azok a kihívások, amelyek növelik az egyenlőtlenséget és a közkiadásokat nem jó irányba terelik. A második kérdésem. A projektek kapcsán a nemek közötti egyenlősséggel foglalkoznak-e? Milyen lehetőségeket látnak arra, hogy valóban hatékonyak legyenek ezek a programok? Elnök, a külügyi szolgálat képviselője fog reagálni a stratégiával kapcsolatos kérdésekre. Fernando Pompeir, parancsoljon. Elnézést, hogyha nem jól olvastam ki a nevét. Köszönöm szépen, elnök asszony. És mindenek előtt nagyon köszönöm azt, hogy itt ebben a szakbizottságban szót kapok. Gratulálni szeretnék Emanuelnek Juan Manuelnek a program kapcsán végzett munkájához. Egyébként hozzám Mexikó és a Karib térség tartozik, valamint Közép-Amerika, tehát ez nem feltétlenül Latin-Amerika, Éppen ezért a politikai szempontokkal kívánok a saját régiómban foglalkozni. Hát ez elég reprezentatív azért egész Latin Amerika számára is. Kollégáim pedig, akik a programok közvetlen végrehajtásával foglalkoznak, még kiegészítik az általam elmondottakat. Tehát Közép-Amerika, Karibi térség, Mexikó. Nem kívánom megismételni azt, ami már elhangzott, csak azt szeretném aláhúzni, hogy most több ok miatt is nagy lehetőségek előtt állunk, talán fordulóponthoz érkeztünk. Amikor északon, az északi vidékek konjunktújáról beszélünk, akkor ezzel kapcsolatban um, azt mondanám, hogy az inkluzivitást és a governance, a jó kormányzást kellene mindenek előtt erősítenünk, mert ez a kettő a legfontosabb, ha az egyenlőtlenségeket akarjuk csökkenteni. Emberi jogok is kérdése is természetesen a munkánk középpontjában áll. Nem annyira az emberi jogi záradékok összefüggésében, hanem hogy hogyan létesítünk konkrét kapcsolatokat bizonyos országokkal. Az értékek alapján, az emberi jogok alapján köttetnek a szövetségek. Köszönöm. Lola és talán még többen is szeretek volna rákérdezni erre a programra, ugyanis tudjuk, nagyon sokat hallottunk, és Enrique is említette a munkavállalók jogait közép és Dél-Amerikában, a különböző betegségekkel kapcsolatos problémákat, szakszervezeti jogok, stb. az önök programjaiban is szó van ezekről a kérdésekről? O, en primer lugar, el, en relación al tema de, de género... Eh... Köszönöm. Először is a nemek közti egyenlőtlenség kérdése, amit a képviselő asszony kérdezett. Mindenki ismeri a valóságot, hogy ezt ki kell mondani, hogy a patriarkális kultúra, ezt ki kell mondani, hogy ez így van, ez egy macsó kultúra. És mindaz, ami Latin Amerikában történik, az más országokban is előfordul, még Európában is. És ez a legfontosabb nehézsége miatt nem tudunk előre haladni a nemek közti egyenlőség és a szakadékok bezárása felé ezért nem tudunk egyenlő lehetőségeket adni a nőknek és a férfiaknak. Ez a, az alapprobléma. Most azonosítjuk az egyes országokban az igényeket, mert a program az igényeken alapul. És már 5-6 országot felkerestünk, és mindenhol felmerülnek olyan problémák, amik szerintem nagyon jól reagálnának erre a kérdésre. Az egyik, hogy meg kell erősíteni az intézményeket, a nők védelmére és támogatására. Tehát a nőügyi minisztériumok, a nemzeti intézetek jelenleg nagyon sérülékenyek és nagyon alacsony költségvetéssel rendelkeznek. Ezeket meg kellene erősíteni olyan gyakorlatok alapján, amik egyes európai országokban már működnek. Ez egy érdekes módja lehet annak, hogy tudjunk reagálni erre a kihívásra. A másik egy szintén nagyon fontos téma, a nemek közti erőszak. Ez is az összes országban megjelenik, de itt Európában sem mondhatjuk, hogy sokkal jobb lenne a helyzet, egyes országokban legalábbis. Ez egy közös probléma, amire közösen keresünk megoldást. És ezt a programot mindenhol megtalálhatjuk, igyekeznek megállítani a nemek közti erőszakot. Ez is már öt éve működik. Egy másik nagyon fontos kérdés a költségvetések témája. A szakszervezeteknek vannak olyan agregált minőségi mutatószámaik, amelyek megmutatják, hogy vannak akadályok és vannak kihívások. Ami pedig az adópolitikákat illeti, azt hiszem, hogy mindannyian osztjuk azt a véleményt, hogy az elmúlt években volt néhány érdekes fejlemény, és emelkedett az elosztási dinamika, de még ez sem elég ezekben az országokban. A gazdaságok méretéhez képest ebben az országban kisebbek az adóterhek, és az elosztás dinamikája és struktúrája az szintén alacsonyabb. És mindezt össze kell vetni azzal a legfontosabb kihívással, ami nem csak az adóreformok területe, hanem a közvetlen adókivetés is. Tehát a fogyasztásra kivetett adók. Ezt nem csak a DEFCO, a bizottság és mások osztják, hanem az ENSZ, az OECD és mások is. Ez egy kulcsfontosságú kihívás. Vannak még más témák is, amikről szeretnék beszélni. Például a kiadások minősége. Hatékonyabbak is lehetnének ezek. Fontos, hogy hogyan költjük el a közpénzeket. Tehát az eredményorientált közpolitikák nagyon fontosak. Continue. Uh, yeah. yeah uh, uh, bilaterally on, on yeah, Hát ezt majd akkor inkább ketten beszéljük meg, én az órára néztem, és van még egy napi rendi pontunk, arra is kell időt hagyni. Esetleg még nagyon gyorsan. Igen, mondták nekem, hogy ön is hozzá kíván szólni, de elnézés, már nagyon kevés időnk van. Csak ha kiegészíteni tudja az eddig elhangzottakat, még valamikor később talán lesz egy újabb vita is erről. Köszönöm szépen. Elnök asszony, és köszönöm a vélemény tervezetet is. Azzal szeretném kezdeni, hogy nagyon is egyetértünk ezzel a szöveggel. Az együttműködésünk már most is zajlik, és az ön által vázolt irányba haladunk. Tudnék néhány példát is mondani erre, de miután kevés az időm, egész gyorsan, most csak néhány fontos dolgot emelnék ki, az írásos megjegyzéseket is később megküldhetem. Októberben az EULAK régiónak volt egy találkozója, és egyenlő partnerekként azonos jogokkal és kötelezettségekkel hogyan tudjuk végrehajtani ezt a programot, ez volt a megbeszélés témája. Mert ahogyan ön is nagyon helyesen kifejtette, az állami politikát is meg kell nézni, hogyan tudunk az euroszociálnak segíteni, Politikai párbeszédet akarunk folytatni a régió minden országával, hogy legyen egy méltányos adópolitika, adózási politika, korrupció ellenes politika ugyanis másképpen nem tudjuk meggyőzni a tagállamokat, hogy több fejlesztési pénzt adjanak ezeknek az országoknak. Látni kell, hogy ezekben az országokban is történnek erőfeszítések, és megpróbálják a saját bevételeiket is mozgósítani és növelni. Nem csökkentettük, úgymond a régiónak szánt pénzeket, a, a borítékot, ugyanúgy, mint az előző pénzügyi időszakban most is rendelkezésre áll a támogatás, csak külön lemondottuk a latin-amerikai, illetve a karibi térségre szánt pénzeket de az összeg, a teljes összeg ugyanaz maradt. Ez a humanitárius segélyekkel kapcsolatban más a helyzet. Itt felére csökkent a teljes költségvetés. Éppen ezért mindent meg kell próbálni. A kollégák azt mondták, hogy csak tényleg vészhelyzetekben, szükséghelyzetekben tudnak segíteni. De a saját programjainkat erősíteni kell, például Haiti-ban, amikor bekövetkezett a katasztrófa, akkor az HECO-ból csoportosítottunk át pénzeket, hogy a szükséghelyzetre tudjunk reagálni és ezután pótoltuk vissza a fejlesztési pénzeket. Egyébként az EU eh, szelak eh, cselekvési terv eh, célkitűzéseit nem sikerült elérni. Nagyon kevés a fogható eredmény. A régióval tehát dolgozni kell még, hogy javuljon a helyzet. Azt hiszem, erről nem tudok sokkal többet elmondani, bár még órákig tudnám folytatni, de hát ezt majd inkább két oldalú megbeszélések során folytatjuk. Elnök, köszönöm szépen, nagyon hasznos volt, amit elmondott, elnézést, hogy korábban nem adtam meg önnek a szót. Enrique, tiéd a utolsó zárszó. Nem tudom, hogy ez lesz az utolsó hozzászólásom. Ami a DEFCO hozzászólásait illeti, mivel én vagyok a humanitárius cselekvésért felelős előadó, egyetértek azzal, hogy át kell állítani a humanitárius segítségnyújtás első fázisát a fejlesztési együttműködés irányába. Szeretném megköszönni Augustonnik Ágosztinak és Lolának is azt a munkát, amit befektettek, és hogy gazdagították ezt a jelentést. Most egy spanyol szójátékot fogok mondani. Estoy a disposición. Rendelkezésre állok, hogyha valakinek vannak módosítási javaslatai, és természetesen a bizottságnak és a külügyi szolgálatnak is és ennek az egész spanyol szekciónak. Köszönjük, Erike. Akkor a módosítók benyújtásának határideje eh, március 28-a dél. És uh, nyilván a jövőben többet foglalkozunk eh, Latin Amerikával. Az utolsó napi rendi pont elnézést Köszönöm mindenkinek a segítségét a véleménnyel kapcsolatban. Három kérdés van, mondja az elnök, és 10-12 percünk van csak, hogy átérjünk az AFET költségvetés bizottságokkal közösen tartott ülésünkre a fenntartható fejlődési alappal kapcsolatban. Heidi Hautala az első kérdés, nem fogom felolvasni, de a kérdés alapvetően arról szól, hogy az OECD DAC bizottság március 9-én találkozott, és beszéltek arról, hogy a magán ágazatot, a magánszektort hogyan lehet bevonni a DAC bizottságba, nem tudom, ki van itt a bizottságtól, nincs, nev, nincs név ugyanis, ki fog válaszolni, tessék. E, kérem, mutas, mutatkozzon is be, mert nincs felírva a neve. Köszönöm, elnök asszony. Fabian Delcross vagyok, a DEFCO főigazgatóságtól, és a pénzügyekért vagyok felelős a DEFCON belül. A kérdésre válaszolva először is aláhúznánk, hogy nagyon egyetértünk Hautala képviselő asszonyjal, hogy az ODA alapokat a fenntartható fejlődésre kellene fordítani, és az OECD irányelvek, amelyek az odát definiálják, szintén oda kell, hogy figyeljenek arra, hogy ezek az elvek megvalósuljanak, és önök is tudják, hogy Addis Abebában 2015-ben és a New Yorkban jelentősen megváltoztattuk a definíciókat, az OECD a saját oda irányelvét éppen most írja át, hogy ezeket a megállapodásokat tükrözze. Az Addis Abedai menetrend, az külön odafigyel a magánszektor hozzájárulására, illetve arra, hogy az odát hogy lehet beruházások katalizálására felhasználni. Az OECD tehát már most a támogatások új definícióján dolgozik, mégpedig oly módon, hogy a magánszektor is hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez. Ami az elveket illeti, az OECD DAC ugyanazokat az elveket követi, amelyeket a DAC eh, miniszterek eh, már meghoztak. A magánszektor eh, ágazatai tisztességes részesedést kell, hogy viseljenek az odából, és ösztönözni kell a legkevésbé fejlett országokban való részvételt, valamint az odának a hitelességét meg kell őrizni. A módszertan vonatkozásában pedig eh, az, hogy hogyan mérjük a magán donorok erőfeszítéseit, ezt grant equivalence-nek hívják, eh, tehát a piaci körülményekkel hasonlítják össze a támogatást, ezt a módszert kielep kiegészítik eh, különböző óvintézkedések, amelyek az átláthatóságot biztosítják, illetve az addicionalitás elve egészíti ezt ki, amelynek célja az, hogy a donorok a fejlesztési e, pénzeket oda csoportosítják, ahol a piaci e, viszonyok nem működnek megfelelően. Tehát igazság szerint piaci e, kudarcok, illetve piaci hézagokat töltenek ki. Nos, nincsen konkrét százalékunk a célokra vonatkozóan. A cél az az, hogy a garancia elveket, a garancia összegeket az ODA irányelv az ö, ö, tartalmazza, tükrözze, és az innovatív pénzügyi eszközöket szeretnénk előmozdítani, például az Európai Fentartható Fejlődési Beruházási Alap garanciáira gondolunk, mint példára, ami pedig a március 9-i OECD konkrét találkozót illeti, ez, ezen nem született eredmény, a tárgyalások folynak, a cél az, hogy minél hamarabb lezárjuk a tárgyalásokat, hedítessék. Köszönöm ezt a választ. Én biztos vagyok abban, hogy az Európai Bizottság az OECD DAC-ban védelmezni fogja a hitelességét és az integritását a az odáknak, és nekem problémám van a rejtett támogatásokkal az exportgaranciák vonatkozásában, és felfigyeltem arra, hogy az exportgarancia ügynökségek, illetve a fejlesztés finanszírozási intézmények között van egy kis ellentmondás, konfliktus. Mind a kettő előmozdíthat beruházást, és nem teljesen egyértelmű, hogy mi, az, mi számít odának. Köszönöm. Két szinten lehet válaszolni erre a kérdésre. Van egy általános válasz. Az ODA kritérium természetesen alkalmazandó az export hitelekre és garanciákra, ami azt jelenti, hogy a kedvezményezett országnak ODA kedvezményezetnek kell lennie a listán és az exporthitelt egy hivatalos ügynökség kell, hogy adja. Ugyanakkor a fő kérdés az az, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy ez az export, ez feltételes legyen, és nem pedig egy támogatás. Nos, két dologról szólnak még a tárgyalások. Az egyik a kamat, a másik pedig az, hogy milyen diszkont jogok alkalmazandók az eszköznél. Mi abban is biztosak vagyunk, hogy az osztalékok, illetve a profitosztalékok visszafizetendőek negatív ODA-ként elszámolva a kormány költségvetésébe, azért, hogy ez az eszköz teljesen neutrális legyen. Köszönöm. Köszönöm, megyünk tovább, következő kérdés jön. Eriko Guerrero kérdése, ez pedig a Nigéria, Szomália, Dél-Szudán, Jeden, Jemen éhénység. Erről egyébként a plenárison is volt szó a múlt héten, de további, további információkat is szeretnénk arról, hogy mi, mit terveznek. Ma, Maló vagy Majó asszony van itt Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a kérdést. Nos, ahogy Stylianidis biztos ezt már elmondta önöknek a múlt héten, a bizottság eh, továbbra is nagyon aggódik a Csád tó környéki helyzetért, különös tekintettel Nigériára, ahol 5 millió ember szorul eh, eh, élelmiszer támogatásra, éhínség várható, 2015 végén a bizottság már eh, figyelmeztetett erre az éhínség lehetőségére. Sajnálatos módon a figyelmeztetést eh, nem vették komolyan, és eh, nem készültek fel rá, nem mobilizálták a támogatásokat. Az Európai Bizottság 2014 óta a támogatásunkat folyamatosan növeli Nigériában, illetve a Csádi tó környékén, életmentő támogatást nyújtva Eh, élelmiszer támogatás, egészségügyi támogatás. Tavaly 20, 62 millió eurót szántunk 8 eh, nigériai műveletre, eh, és ez maga ez benne van a 2017-es stratégiánkban is. A, a Csád tó válságra adott első válaszunk az egy 55 milliós kifizetés volt, és további 50 millióra jelentettünk be igényt a szükségtartalékból, és megpróbálunk a fejlesztési kollégákkal szoros együttműködésben eredményeket elérni. Észak-Kelet-Nigériában a devés kollégákkal egy úgynevezett bornó csomagon dolgozunk együtt, ami azt jelenti, hogy a népességnek az ellenálló képességét akarjuk növelni. A program konkrét demonstrálása annak, hogy a fejlesztés és humanitárius támogatás összekapcsolása működhet nagyon komoly a tét. Ez egy közös program, amely 48 hónapig fog futni, és a humanitárius szükségsegítségnél azon kívül a programba tartoznak olyan támogatások, amelyeknek célja az, hogy az alapvető szolgáltatások beinduljanak. Itt gondolunk egészségügyi, oktatási és élelmezési eljárásra, Eh, legyen szó olyan területekről, ahova visszatérnek a menekültek, vagy oda olyan területekről, ahova elmenekültek. Eh, emellett eh, a megélhetés támogatás egy fontos célkitűzés, illetve foglalkoztatási lehetőségek kialakítása, a szociális biztosítási biztonsági rendszer javítása, különös tekintettel a fiatalokra és a nőkre, és a cél az az, hogy megerősítsük az igazgatási szerveket is, hogy fenntarthatóan tudják a szolgáltatásokat, illetve az alapvető szó szolgáltatásokat South Sudan is, is, is, is concerned. nyújtani. Ami Dél-Szudánt illeti, 82 milliót szállunk egyelőre a humanitárius segít költségvetési sorból ebből 40 millió decemberbe utaltunk ki, amely leginkább az élelmiszerválságra adott reakció, és az szükséghelyzeti élelmiszer támogatást átirányítottuk arra a területre, ahol február 20-án egyébként hivatalosan is kijelentették, hogy éhínség van az Mogherini és Mivica és Stylianidis biztosok együttműködnek a humanitárius válság kezelésében, Dél-Szudánban is. 30 millió életmentő támogatásra lesz költve Dél-Szudánban. Ezt a támogatást arra költjük, hogy a gyerekeket és a nőket, a kockázatos, kockázatnak kitett gyerekeket és nőket életben tartsuk, és megmentsük őket az alultápláltságtól, valamint vizet és élelmiszer biztosítsunk. A további 17 milliót azt a környező országokban használjuk fel, Etiópiában, Ugandában, Kenyában és Szudánban. A cél az, hogy az oda menekült, délszudáni menekülteket ellássuk. Regarding Somalia. Ami Szomáliát illeti, 65 milliót kértek, kértünk a tartalékból, amelynek célja, hogy a humanitárius válságra eh, reagáljunk. Ott eh, ugyanis nagyon komoly szárazság van, csak úgy, mint Kenyában eh, is, és Etiópiában is. Ebből 45 milliót életmentő intézkedésekre költünk a szomáliai népesség körében, ahol már előre van jelezve eh, figyelmeztetés szintjén az éhínség, és eh, itt eh, egyrészt az alultápláltakat veszük kezelésbe, élelmiszert, nyújtunk, eh, valamint eh, megpróbáljuk megmenteni az állatállományt, és vízellátást is biztosítani szeretnénk. Az állatállomány ez a megélhetés szempontjából fontos. A eh, pénzalapú transfereket pedig a helyi gazdaság is a helyi gazdaságra is jó hatással lesznek a cash transferek a bizottság világosá teszi, hogy egyértelmű és szoros együttműködés van a fejlesztési és a humanitárius tevékenységek között, és nem csak az azonnali, hanem a meg mögöttes okokat is kezelni akarjuk. Ami pedig Jement illeti, Jemenben az idővel futunk versenyt, az ENSZ főtitkár helyettese, humanitárius ügyi főtitkár helyettese rámutatott arra, hogy 70%-a a népességnek, ami 18,8 millió embert jelent, ellátásra szorul, és 7 millió nem tudja, hogy honnan szerzi meg a következő étkezéshez szükséges táplálékot, élelmiszert. Jemen tehát nagyon sanyarú helyzetben van, az, a, a támogatások szintje nagyon alacsony. Április 25-én Genfben lesz Svájc és Svédország szervezésében egy, ad, egy adománygyűjtő konferencia, és a válság eleje óta a bizottság 120 milliót szánt a jemeni válságra, ennek fele élelmiszer támogatás, illetve tápszer, eh, és eh, emellett a higiéni éle, egészségügyi eh, lakhatási és vízellátási támogatást említeném. Ez nyilvánvalóan prioritást élvez, főleg azokra a területekre koncentrálunk, ahol kiszolgáltatott a népesség, és ahol rendkívül súlyos az alultápláltság mivel a konfliktus már nem körülhatárolható, a frontvonalak állandóan mozognak, eh, tehát a szükséghezetekre próbálunk reagálni, mégpedig földrajzi rugalmassággal. A, a jemeni igény, támogatási igény az lehetővé teszi, hogy eh, ezeket a kritikus eh, beavatkozásokat továbbra is finanszírozni. Köszönöm szépen, Enrique. Mivel nincs sok időnk és kimerítő volt az információ is, szeretném megköszönni a bizottságnak, és üdvözlöm az új kollégákat, és ezt a kérdést csak azért tettük fel, hogy közösen dolgozzunk, és leküzdjük ezt a hatalmas problémát, az éhínséggel, ami ezt az országot sújtja. Just, I mean, one thing about the... Milyen tanulságokat tudunk levonni ebből a válságból? Amikor az éhínség veszélye felmerült, azt hiszem tavaly előtt nyáron volt ez már, tehát ha visszanézünk, 2015 szeptemberében már voltak olyan jelzések, hogy mennyire kiszolgáltatott helyzetben vannak az emberek miért, ha valaki megkérdezi, hogy miért nem láttuk, hogy mi van készülőben, akkor a következő kérdés, hogy miért nem készültünk fel erre, miért, ahogy lenni szokott, mindig csak az utolsó másodpercben próbálunk segíteni. Tudom, hogy ezeket a kérdéseket nem ma fogjuk megválaszolni, de azért azt megkérdezhetjük, hogy az előkészület bizonyos országok esetében jobb volt, mint más országokban, Etiópiát említhetnénk. Tudom, Jemen, ez egy teljesen más eh, helyzet, ott háború van, Szudánban is, eh, de érezzük a klímaváltozás hatását. Tehát milyen tanulságokat tudunk levonni? Talán erre még majd visszatérhetünk, mert nagyon fontosak ezek a kérdések. Hogy tudjuk eh, mindezt megállítani? ugyanis amikor elkészül a szöveg, akkor már talán már nem fogunk együtt beszélni Afrikáról. Jó, Szelenidis biztossal majd vissza fogunk térni erre, és megbeszéljük azt, hogy hogyan következhetett be ez a szörnyűség újra nagyon, nagyon szomorú a helyzet. Végül az utolsó kérdés, a pólió, a gyermekbénulás felszámolás, ez az én kérdésem. Kérdeztem a bizottságtól, hogy hogyan kívánják felszámolni a gyermekbénulást, a költségvetésben elkülönítettünk erre pénzt, Afganisztán, Pakisztán, Nigéria, a három érintett ország. Mit tudunk tenni? Mert nagy reményeink vannak most, hogy teljesen fel lehet számolni a póliót, a gyermekbénulást. Jan Pariét hallgatjuk meg. Ilyen Péler vagyok, köszönöm szépen. A digidefco az egészségügyi kérdések részlegét vezetem elkötelezettek vagyunk a polio felszámolása mellett. Tudjuk, hogy a gyermekbénulás azokon a területeken, ahol az egészségügyi rendszer gyenge, nincs oltás, nagyon nagy veszélyeknek vannak kitéve az emberek. 17 ország vesz részt az együttműködésben, Nigéria és Afganisztán is ezekhez tartoznak, Nigéria északi része, illetve Afganisztán és Pakisztán közötti hegyvidéki terület eh, a leginkább fertőzöttek. Nigériával kapcsolatban ugye 20 eh, milliót eh, külön el a bizottság a nemzeti poliófelszámolási programok számára. A pólió, a gyermekbénulás eredikálására nemzeti programok jöttek létre, egyre több póliómentes ország terület létezik. Afganisztánban az egészségügy a több éves indikatív program 2014 és 2020 közötti program egyik fontos eleme. 274 millió eurót különítettünk el. Jelenleg eh, az összes Afganisztának, Afganisztának szánt eh, egészségügyi eh, segélynek az egy harmadát teszi ki ez a pénz. Ezzel segítenénk az egészségügyi programok megvalósítását. Rutinszerűen fogják az immunizálási programot elvégezni, ennek a pólió az egyik legfontosabb komponense. És végül a polió prevencióra a jelenlegi MFF-ben nincsenek előirányzatok, de majd a fél idős felülvizsgálat után a globális és a regionális egészségügyi programok számára is lesz pénz az EU költségvetésben. Köszönöm szépen, hogy ezt pontosította. A gyermekbűnással kapcsolatos munkát akarjuk támogatni, ez nagyon fontos feladat. 17. napi rendi pont, egyéb kérdések, nincs semmilyen felvetés. Akkor csak emlékeztetném a kollégákat arra, hogy lezárjuk most eh, a szakbizottság ülését, mert átvonulunk a külügyi bizottsággal és a költségvetési bizottsággal közösen tartott ülésre. Április 24-én délután háromkor találkozunk újra itt Brüsszelben. Most pedig lezárom az ülést, az elnök asszony kedvesen megköszönni a tolmácsok munkáját, mi pedig átmegyünk a 2Q2-es e, terembe az együttesülésre. Yeah.